Ja, um, meine sehr geehrten Damen und Herren, dear ladies and gentlemen, I would like to... Hölgyeim és uraim, szeretném megkezdeni a délutáni kereskedelmi bizottsági ülést. Miután jelenleg nincs körünkben az alelnökünk, ezért átmenetileg én vállalom a levezető elnöki tisztséget. Köszönöm szépen, hogy megjelentek a meghallgatáson, amelynek címe új, új európai kereskedelmi politika az Európ 2020 stratégia keretében. Itt tulajdonképpen növekedésről és fenntartható fejlődésről beszélünk. Vajon Európa felkészült-e arra, hogy kivegye részét a kereskedelem újraéledéséből? Nos, ilyen is hasonló témákról lesz szó ma. Van közöttünk néhány kiváló vendég, akik a szakmát és a szakszervezeteket képviselik. Elsőként Andrea Benassit üdvözlöm, a kézműves és kis és középvállalkozások Európai Szövetségének főigazgatóját. Második vendégünk John Monks, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára, és itt van még körünkben René van Sloten, ipari politikáért felelős ügyvezető igazgató, a Business Europe piaci hozzáférési eh, munkacsoport elnöke. Matthew Baldwin úr pedig a DG Trade képviseletében a bizottságtól érkezett. Először is Benassi úrnak adnám meg a szót, és mindegyik vendégünket tisztelettel arra kérem, hogy tartsák az előirányzott időkeretet, ez többé-kevésbé 10 perc lesz. Utána a kérdések, válaszok részben majd további hozzászólásokra is lesz lehetőségük. Arra kérem a vendégeket, hogy egy fő kérdésre koncentráljanak a Europe 2020 stratégiánk, és nagyon szeretnék, szeretném, hogyha arra összpontosítanának, hogy az utolsó négy évben mi történt, mennyire volt sikeres az Európai Unió a korábbi célok kitűzi elérésében. Most tehát Andrea Benassinak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! és külön szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Igyekszem megválaszolni a kérdését, és néhány dolgot vetek fel a rövid elemzésem során, melyek voltak az elmúlt idő mérföldkövei a KKV-k kereskedelmi politikájára térek majd ki, aztán végezetül van egyfajta kívánságlistám, amelyet szeretnénk az európai intézmények számára átnyújtani. Végül egy kérdéssel zárom majd a felszólalásomat. Nos, az elemzés alapján a KKV-k szempontjából a nemzetközi kereskedelem nagyobb kihívás, mint sem lehetőség. A multinacionális kiskerláncok, nagykerláncok belépnek egy nemzet nemzeti gazdaságba, akkor túlsúly keletkezik. Ez a tavalyi, illetve az elmúlt évek elemzésének az egyik fő megállapítása. A nemzetközi versenyképesség nem a határon kezdődik, hanem odahaza. Itt indul az egész hozzáadott érték lánc. Nem, nem tehát nemzeti versenyképességről van szó, hanem a nemzetközi szintéről, illetve a nemzetközi szinten történő munkamegosztásról. Hogyha segíteni akarnak a KKV-knek a piaci hozzáférésben, akkor a nemzeti szinten is segíteni kell a versenyképességet. Vannak gazdasági központi kérdések. A kereskedelmi megállapodásokat nem csak a régiókkal kell letárgyalni, hanem ahol például lehetőség van a kereskedelem és a beruházás növelésére, ott csökkenteni kell a korlátokat. Nagyon-nagyon fontos az egyenlő versenyfeltételek megteremtése. A, a az EU belső piaca a legfejlettebbek és a legátláthatóbb Park közé tartozik. Az EU és kereskedelmi partnereinek kapcsolatában legyen eh, offenzív eh, jellegű. Vannak azonban Európában érzékeny szektorok, amelyek még az átszervezés után is veszélyben lesznek különféle normák, különféle sztenderdek vannak, különféle támogatások érvényesülnek, tehát nagyon széttagolt ez a helyzet. Úgyhogy át kell tekinteni a védő intézkedések helyzetét. A második, a meglevő eszközöket jobban alkalmasra kell tenni arra, hogy kezelni lehessen velük a KKV-ket. Például az antidömping antidömping jogszabályt. Hát rengeteg panasz érkezett, tehát az Európai Bizottság anyagát például csökkenteni kellene néhány oldalasra. A KKV-k az esetek túlnyomó többségében nem engedhetnek meg maguknak ügyvédi segítséget, tehát egyszerűbbé kellene tenni a vonatkozó jogszabályokat. Harmadik, további, eh, még hatékonyabb eszközökre van szükség, de azt is el kell mondani, hogy a KKV-k még a jelenleg meglevő eszközöket sem aknázzák ki teljesen. Van például ö, egy jó eszköz, amely túl bonyolult a KKV-k számára, például a, jelen, a jelentéstétel területén. Mindenképpen könnyíteni, egyszerűsíteni kell a meglevő szabályozást. A tagállami vámhatóságok ugyancsak lemaradtak a hamisítás elleni harcban. Úgy tűnik, hogy a politikai akarat hiányzik, ezért nem kezelik a problémát megfelelőképpen. Bizonyos országokban azt láttuk, hogy a PPP eh, partneri eh, konstrukciók bebizonyították, hogy milyen hasznosan tudnak működni, ezeket jobban ki kellene használni eh, egyfajta új állandó képviseletet kellene megszerveznünk, ahol naprakész információkkal rendelkeznek a hamisítás és egyéb kórens témák kapcsán. Még valami fontos a számokra ahelyett, hogy kapcsolatba kerülnének a KKV-kkel. A bizottság számára hatékonyabb lenne, hogyha kihasználná a már létező helyes, helyi és regionális hálózatokat, regionális tá társulásokat, kereskedelmi, illetve gazdasági kamarákat, őket nem csupán konzultatív alapon kellene használni, hanem egész egyszerűen maximálisan ki kéne használni, hogy léteznek a piaci hozzáférést segítő tímek jó lépést jelentenek jó irányba, de sokkal több információt lehetne szerezni az Európai Unión belül már meglevő szervezetek, testületek igénybevételével ahhoz, hogy javítsuk a multilaterális és bilaterális kereskedelmi együttműködést. Ez össze, össz, jobban összpontosítani kell az összes meglevő eszközökre. Nem csak a VTO eszközeire gondolunk, hanem vannak mások is. Ezeket azonban messze nem használják ki megfelelőképpen. Véleményünk szerint ennek az az oka, hogy ezeknek e, az instrumentumoknak az átláthatósága még mindig e, nem tisztázott. A beruházás területén ugyancsak üdvözöljük az EU e, törekvéseit. Mindenképpen azt mondjuk, hogy tovább harmonizálják a szabályozást, végezetül pedig az, a kívánságlista némiképpen összefoglalja ez mindazt, amit elmondtam az EU intézményeket arra kérjük, hogy lépjenek előre a bilaterális és multilaterális kereskedelmi tárgyalásokban, csökkentsék a vámtarifákat, fokozzák a tisztességes versenyt a KKV-knek segítsenek ahhoz, hogy jó információt, minősített tanácsot kaphassanak. A a piaci hozzáféréssel kapcsolatos partnerkapcsolat jó keretet ad, azonban a KKV-knek jobb hozzáférést kell biztosítani, valamint szükség esetén szükségünk van védő intézkedésekre, a meglevő jogi és egyéb eszközöket a KKV-k nem tudják megfelelően kihasználni. Ezzel egyidőleg ismétlem, hogy harcolnunk kell a hamisítások ellen. Jobb együttműködésre van szükség az Európai Bizottság, az EU intézményei, illetve a nemzeti és regionális hálózatok között. A jogszabályok további harmonizációját ugyancsak szükségesnek érezzük. Végezetül kérdéssel zárnám hozzászólásunkat vitaindítóként. Az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács hogyan dolgoznak együtt, amikor meghatározzák, hogy melyik országgal, melyik régióval tárgyalnak szabadkereskedelmi megállapodásról. Második kérdés. Mi van akkor, hogyha az Európai Parlament és a tanács egy időben egymásnak ellentmondó iránymutatásokat bocsát ki? Köszönöm a figyelmüket. Uh, Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy tartotta az időkeretet, ezt örömmel látjuk. A következő hozzászóló John Banks úr, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára. Banks úr, megadom a szót. This, take part in this hearing. Uh, köszönöm, hogy részt vehet a kamai meghallgatásban. Nos, a szakszervezet oldaláról mindenképpen támogatjuk azt a tényt, hogy Európának szüksége van egy jó, hatékony kereskedelem politikára, ez nagyon fontos dolog. A kereskedelem létfontosságú, ezt tudomásul veszük. Bár a magunk részéről hiszünk abban, hogy az EU kereskedelem és a külügyi tevékenység egyaránt hozzá kell, hogy járuljanak általában az EU célkitűzéseihez. Mindenképpen fontos a versenyképesség, fontos az, hogy megéljünk a világban, azonban Európának vannak különös tulajdonságai, ezeket nem szabad szem előtt téveszteni a kereskedelmi tárgyalások során. Úgyhogy állandóan azt nézzük, hogy a kereskedelmi tárgyalások során ezt egyfajta eszközként használjuk fel, amelyekkel keresztül visszük az európai rendszer sajátosságait fontosságáért, például a fenntartható növekedést, aztán a szociális partnerkapcsolatokat, tisztességes munkavállalást a nemzetközi munka, munkadói szervezetekben, az emberi alapjogi karta számunkra ez nagyon fontos, azonban időről időre úgy, úgy tűnik, mintha szem elől tévesztenénk ezeket vannak bizonyos esetek, amikor a nemzetközi standardeket az emberi jogokkal kapcsolatban egyszerűen nem veszik figyelemben, érdektelenek a tisztességes munkabiztosítása területén, és az emberek ugye megkapják a hozzáférést ehhez a hatalmas Európai Uniós piachoz, ugyanakkor mégsem teljesen versenyképesek vagyunk. Úgyhogy a kereskedelem politikától azt várjuk el, hogy figyeljenek oda a másik dimenzióra, a környezetre, a szociális dimenzióra, az emberi jogokra. Mellesleg ezeket egyébként elég jól tükrözi az új Lisszaboni szerződés 21-es cikkeje. A kereskedelmi szakpolitikát nyitottan kell folytatni, így hogy üdvözöljük a parlament új szerepét a Lisszaboni szerződés alapján ezen a területen. Az Európai Külügyi Szolgálatnak az egyik elsődleges feladata, hogy keltse fel a figyelmet az európai szociális modell iránt. Mindenképpen tudjuk, hogy egy magára való, magára adó jóléti állam a civilizált élet egyik előfeltétele. A neoliberális hozzáállás jelentős mértékben hozzájárult a legutóbbi pénzügyi válságokhoz. Az, ezt az ideológiát világszerte terjesztették úgy gondolom a magunk részéről más perspektívát képviselünk, a külügyi eh, szolgálat szerintünk eh, eh, kulcsfontosságú, kvázi nagyköveti szerepet kellene, hogy betöltsön. A, a külügyi szolgálat ataséi képviseljék a szociális szakpolitikákat és az egyéb megfontolásokat is, nem csupán a politikai megfontolásokat továbbra is emésztjük még a válság hatásait, messze van még a kiút, holnap Brüsszelben egy szervezett demonstrációra kerül majd sor. Ugye mindenki aggódik amiatt, hogy elcsúszunk egy kicsit a szigorú takarékossági intézkedések felé, de eddig is vannak leszűrendő tanulságok, hogy mi romlott el. Eh, az, eh, hogy a szabad és eh, deregulált piaci modell kudarcot vallott, borzasztóan kudarcot vallott, majdnem belepusztultunk. És csak úgy lehetett megmenteni, hogy a bankok masszív mentőinjekciókat kaptak mindenképpen le kell vonnunk a tanulságot, ezt figyelembe kell vennünk. Ugye nem lehet mindenre azt mondani, hogy majd a piac elintéz mindent, a dereguláció a legjobb megoldás. Az utolsó két-három évben azt tanultunk meg, hogy a több szabályozás, pontosabban a több intelligens és hatékony szabályozás az nem okvetlenül rossz, hanem éppen, hogy jó dolog. Az EU összhangban van az ENSZ tevékenységével, de mégis egy bizarr szituáció alakult ki. A VTO úgy viselkedik, mint hogyha valami más bolygóról jöttek volna. Az ILO elkülönül a WTO-tól. Azonban e tekintetben is bizonyos mérsékelt előrelépés mutatható ki, legalábbis közös tanulmányok születtek, de mégis messze vagyunk a szükséges integrált hozzáállás megvalósulásától. Oda kell figyelnünk, hogy bizonyos szankciók legyenek a kereskedelem, a munkáltatási sztenderdek és a környezetvédelem, meg hasonló területek világában. De eddig csak voluntarista elképzeléseket látunk. Reméljük, hogy a dohai tárgyalások újabb körben folytatódnak. A WTO miniszteri nyilatkozata remélhetőleg kiterjed az összes kereskedelmi és egyéb aspektusra, amire hivatkoztam. E, elnök úr, e, jelen pillanatban a központi témánk a bilaterális kereskedelmi tárgyalások témája, mindenképpen el vagyunk kötelezve a fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejedetek mellett. A koreai relációban egy tervezet született, de figyeljük és dolgozunk a regionális integráción is. Itt különféle szociális garanciákat akarunk befogalmazni az anyagba. Igaz ez az AKC és Latin Amerika országaira is. Úgy gondoljuk, hogy eh, az Andreas által elmondottakkal ellentétben eh, a világban ilyen területeken a kereskedelmi tárgyalások nem léphetnek előre, ha nem térünk ki politikai és eh, környezeti vonatkozásokra. Kolumbiában például kitűr, kitűztük, hogy vilá, vizsgálják meg az emberi jogok helyzetét is elmondhatom, hogy például India ellenáll annak, hogy felvegyünk az anyagukba egy fenntartható ö, ö, szociális fejlődésre vonatkozó fejezetet. A koreai megállapodásban van egy ilyen fenntarthatóságról szóló fejezet, ott azonban inkább a végrehajtás aggaszt bennünket, nagyon közelről szemmel tartjuk Koreát nem pontosan ugyanez a helyzet, de hasonlatos. E, ugye, amikor az Egyesült Államokkal elmélyül a kapcsolat. Számomra e, ez fontos, a transatlanti e, gazdasági tanács ne csak üzleti szinten tevékenykedjen hanem szociális téren is. Amerika mindig ellenállt, hogy a szociális partnereket felvegyük a dialógusba, de úgy tűnik, hogy a Fehérház felől, mintha azt sejthetnénk, hogy kinyílik ez az ajtó is. Kanada, Kanadával is beszélünk a gazdasági partnerkapcsolatok szorosabbra fogásáról. Az Európai Unió ugye saját értékeit képviseli, például a REACH-re gondoljunk itt, aztán a fokozott átláthatóságra gondolhatunk. Vannak európai értékek, mindenképpen ezeken kell tovább munkálkodni. Elnök úr, ezekre a kérdésekre oltotta felhívni a figyelmüket, és remélem, hogy figyelembe is fogják ezeket venni majd. Köszönöm, Manksud. Szeretnék elnézést kérni a brüsszeli forgalom igen sűrű, és köszönöm, hogy a kollégám átvette az elnöklést. A múlt héten felhívták a figyelmünket egy VTO Genfi kereskedelmi fórumon a kereskedelmi környezet és a környezetvédelem kapcsolatára, úgyhogy nagyon is helyén való, hogy ön erre felhívta a figyelmet, hogy erről szólt. Most pedig René van Slotennek adom meg a szót, ipari politikáért felelős ügyvezető igazgató a Business Europe piaci hozzáférési munkacsoport elnöke. Az öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, René van Sloten a nevem, az a SAFIC-nak dolgozom, Európai Vegyipari Tanács, de ma a Business Europe piaci hozzáférési munkacsoport elnökeként szólok önökhez. Szeretnék köszönetet mondani az INTA bizottságnak azért, hogy meghívott engem ma erre a találkozóra, és előterjeszedem a Business Europe kereskedelmi politikai nézeteit a 2020-as stratégia, európai stratégia fényében. A növekedésről szórnék néhány szót. Az ázsiai, latin-amerikai országok gyorsabban kikerülnek a gazdasági válságból. A következő években még nagyobb növekedésre nem számíthatunk Európában. Ami a, ez a rövid távú, és Niels Born egy Dán fizikus mondta, hogy nagyon nehéz a jövőt megjósolni. Vannak hosszú távú globális trendek, amelyek bekövetkeznek, és amelyek majd megváltoztatják Európát és annak helyét a világban. Egy 2009-ben a kutatási főigazgatóság által nyilvánosságra hozott jelentés tanulmány szerint a gravitációs pont Ázsia felé túlódik el, és ezek az országok a világ GDP-nek több mint 30%-át fogják előállítani. Az, ázsiai, az ázsiai GDP nagy mértékben túllép majd az EU GDP-én, körülbelül 20%-kal, és ez azt jelenti, hogy a növekedés Európán kívül jön majd létre. És ez azt jelenti, hogy én is uraim, hogy az export továbbra is fontos ösztönző kell, hogy legyen az európai gazdaság számára. A másik megjegyzésem az, hogy az új kereskedelmi politikák a globális kommunikációban meghirdetett elvek szerint kell, hogy haladjanak. Már megfigyelhetők, hogy a globális európai stratégia nagyon jól szolgált Európa számára 2006 óta. Az EU versenyképes akar maradni a jövőben is, és a vállalkozók úgy gondolják, hogy ez a követendő út. A zöld fejlődés felé lépett Európa, és a Lisszaboni szerződés is változásokat hozott. A korszerű kereskedelmi politikának ezt figyelembe kell vennie. Az EU-nak az új realitásokkal számot kell vetnie, és azt is tudnia kell, hogy mi a kereskedelem fő célja, a hosszú távú növekedés és a foglalkoztatás az európai gazdaságban. Az első mérföldköve a jövőbeli kereskedelmi politikának az EU stratégiai közép és hosszú távú céljainak megtalálása lesz, főként a nagy feltörekvő országok irányában. Egyrészt ott vannak a nagy partnerek, USA, Kanada, Japán, de másodszorban um, arra is figyelni kell, hogy a piaci hozzáférést biztosítsuk, és a szabályozói konvergenciát előmozdítsuk más fontos gazdasági régiókkal szemben meglehetősen hátrányba van Európa, és az EU szabályozói politikáját rendszeresen értékelnie kell a kereskedelmi főigazgatóságnak és a vállalkozási főigazgatóságnak. Specifikus példák is vannak erre az új trendre, vagyis az európai energia és klímaváltozási politika. A szomszédság politika során az új szabadkereskedelmi térségekkel kapcsolatosan Európa elveszítette, elveszítette egy lehetőséget, pedig itt az európai ipar számára egyenlő esélyeket kellett volna teremteni. A másik fő cél a foglalkoztatás növelése. Több piaci stratégia szolgálja mindezt. Először is el kell kerülni a protekcionizmust, harcolni kellene. Másodszorban multilaterális, bilaterális tárgyalásokat kell folytatni, szabályozni kell az együttműködést, és az EU érdekeit kell képviselni a stratégiai partnerekkel való tárgyalások során, és a jogkövetést is biztosítani kell. A legfontosabb piacokon kell befektetni, és globális szabályokat kell fokozottabban alkalmazni, javított szabályokat. A Business Europe továbbra is úgy gondolja, hogy a kiegyensúlyozott dohai forduló a legjobb útja módja annak, hogy megteremtsük a kereskedelem liberalizációját a világ gazdaságában. Fontos feltörekvő országok, Brazília, India, Kína, a saját gazdasági és politikai súlyuk szerint fognak, vagy kell, hogy hozzájáruljanak a dohai folyamathoz, és ágazati megállapodásokat kell kötni, vegyipar, megújuló energiaforrások, energiahatékonysági, hat, hatékonyságú eh, erőművek, berendezések, gépezetek, eh, stb. területén, és eh, ez a dohai forduló megfelelő alakulását kell, hogy hozza. Az EU-nak erőteljesen képviselnie kell az export és befektetési érdekeit akkor, amikor együttműködik az európai vállalkozásokkal, és részt vesz az említett tárgyalásukon. Felsorolhatnék még különböző fontos ágazatokat, információ, kommunikációs technológiai szolgáltatások, közlekedés, postai szolgáltatás, energia, környezetvédelmi szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, ezek az új lehetőségek szintén alapvetőek a gazdasági növekedés, fejlődés, munkahelyteremtés szempontjából. Meg kell említeni még az USA-t, Kínát, Oroszországot, Japánt. Itt el kell kerülni a káros szabályozói különbségeket, például a pénzügyi szektorban. A szabályozói konvergencia épüljön nyitott és a versenyképességet szolgáló normákra az ipari és a szolgáltató piacokon. A kereskedelmi politika legyen koherens az EU belső piaci és iparpolitikájával. Például szellemi tulajdonvédelmi erőteljes rendszert kell létrehozni, az EU-ban az innovációt támogatni kell, és az új technológiák alkalmazását vannak olyan területek, ahol az EU-nak versenyképes előnye van, ezeket mindenképpen támogatni kell, például az innovatív és alacsony szénfennhasználású technológiákra gondolok. Nyitott közbeszerzési piacokat kell teremteni, amelyeknek jelentős részesedést kell kapniuk, kapniuk a GDP megteremtésében. A a dömping ellenes intézkedéseket is növelni kell. A kereskedelmi tárgyalások nem sikerülnek akkor, hogyha az EU-nak nem erőteljes a jogkövetési politikája. El kell érni, hogy a kereskedelmi partnerek tegyenek eleget a kötelezettségeknek. Az európai piacra jutási stratégia inkább a korlátokra összpontosítson a vezető feltörekvő piacokon belépve Oroszországot, Kínát, Indiát, Brazíliát. Az alapanyagokhoz, az energiaforrásokhoz való hozzáfólás, hozzáférés továbbra is fontos lesz az EU cégei számára a következő években, figyelembe véve a világméretű versenyt, és az intervenciós politikák egyes kormányok részéről viszont korlátokat jelentenek. Nagyok az igények a zöld technológiákat illetően. Az EU számára biztosítani kell a kritikus nyersanyagokat, és nyitva kell tartani a nyersanyagok globális piacát. Ami az belső EU politikát illeti, számítunk az EP támogatására azért, hogy világosan megkülönböztessük az EU gazdaságpolitikáját, mezőgazdaságpolitikáját, amely az élelmiszerbiztonságot garantálja, másrészt pedig a azon politika között, amely az agroenergia fejlesztését serkenti. Ez nem mindig fenntartható jellegű Európa számára. A vegy anyagok terén a bioetanollal, amely Brazíliából származik, javíthatjuk a helyzetet, de az európai importvámok 60%-ot tesznek ki, úgyhogy ez itt akadályt jelent. Éppen ezért ezen említett magas értéket teremtő iparágak számára ez a helyzet rontja a versenyképességet. Éppen azért szükséges ezeket a versenygátló, torzító tényezőket leépíteni. Jó együttműködés szükséges a bizottság, a parlament, a tagállamok és a vállalkozások között. A Lisszaboni szerződés megerősítette az EU befektetési és kereskedelmi politikáját. Az EP felhívja a figyelmet a további vitára, bevonja ebbe a vitába az európai állampolgárokat, akik nagy érdeklődéssel tekintenek a gazdasági jövő elében. Az egyik fő cél a munkahelyteremtést. A parlament konstruktív szerepet játszott az EU dél-koreai szabadkereskedelmi egyezmény létrehozásában. Reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Hol, hölgyeim és uraim, a Business Europe úgy gondolja, hogy a liberalizáció a legjobb módja a munkahelyteremtésnek és a növekedés biztosításának. A sikeres vállalkozásokra van szükség Európában, exportorientált ágazatokra, melyek munkahelyet teremtenek, versenyképesek, és így javul az EU szerepe a versenyben harmadik országokkal szemben. Azt javasoljuk, hogy az EU a az üzleti világgal, a vállalkozásokkal szorosan működjön együtt. A globális kommunikáció célját fenntartani, a növekedés most másút van, és az új kereskedelmi politika igazi piaci hozzáférést kell, hogy biztosítson a cégek számára, együtt kell működniük az érdekelt fele, feleknek. Köszönöm szépen, Lóten úr. Megnyitom a vitát az első körben, és aztán a bizottság válaszát is várjuk majd. Mikrofont kérünk. Kazak úr. Tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nagy figyelemmel követtem a három beszámolót a meghívott előadóink részéről. Az általuk felvetett kérdések különösen fontosak, és illeszkednek a szakbizottság rendi pontjaihoz. Most, hogy megkezdjük a különböző témaköröknek a vitáját az Európai Bizottság közös kereskedelmi politikája égisze alatt, illetve a kereskedelmi egyezmény letárgyalása kapcsán. Fontosnak tartom a következő témát. A Lisszaboni szerződés hatába lépését követően, tehát a nehézségeket magunk mögött hagyva, prioritás számunkra, a parlament számára, illetve szakbizottsági körben is, hogy a tárgyalásokat a partnereinkkel sikerre vigyük, és megszülessenek azok a megállapodások, amelyeket szeretnénk aláírni. Három kérdést szeretnék feltenni. Őszinte választ várok rájuk a meghívott vendégeink részéről, illetve az Európai Bizottság képviselőjétől is, amennyiben képviselteti magát a bizottság. Először is, tisztelt vendégeink, önök is nyilván látják, hogy az Európai Unió milyen mértékben képes arra, hogy a harmadik országokból behozott nyersanyagokat ellenőrizze és megbízható forrásokból engedélyezze csak. Mennyire érhető ez el? Ez az első kérdésem. A második pedig, hogy a kereskedelmi, illetve szolgáltatási kétoldalú és többoldalú megállapodásokban igyekszünk megnyitni a lehetőséget a szolgáltatások előtt is, de eddig úgy tűnik, hogy nem jutottunk eredményre. Legalábbis nem minden tárgyalási útvonalon. A több oldalú tárgyalások lesznek-e vajon gyümölcsözőbbek a jövőben? Ez a második kérdésem. És a harmadik, tisztelt előadó, illetve tisztelt felszólalók, mi a véleményük a közös agrárpolitika felülvizsgálatáról? A CAP felülvizsgálata garantálja-e a tartós gazdasági fejlődést az EU tagállamaiban? Köszönöm. Martin, that's, that's a question that we've been asking for... Nos, a közös agrárpolitika ügyében évek óta mi is feltesszük ezt a kérdést, de nem kaptunk még választ. Igen, tessék. Igen, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Szeretnék csatlakozni Metink ezek kolléga szavaihoz. Úgy gondolom, hogy izgalmas viták zajlottak ebben a témában, a kereskedelmi megállapodások ügyében. Különösen Indiával és a többi gazdasági nagyhatalommal. a Mercosur térségre is gondolok, és ezzel kapcsolatban a következő a kérdésem. Milyen mértékben érzik úgy, hogy az Európai Unió magyarán az Európai Unió elfogadott stratégiája a kereskedelmi megállapodások megkötése során, milyen mértékben érzi sikeresnek ezt a stratégiát, illetve mennyiben gondolja úgy, hogy elég tudás, elég tudatosság alakult ki a stratégiai célok miben léte ügyében. Úgy érzi -e, hogy az Európai Unió megtette, amit tőle tellett a szabadkereskedelmi megállapodásokban és a többi megállapodás terén. Például a kínai népköztársasággal kapcsolatban. Feszült viták zajlanak az Egyesült Államokban, illetve a kongresszusban, hogy milyen kereskedelmi intézkedések alkalmazandók. Itt a konkrét helyzet úgy fest, hogy a kínai yuan árfolyamát hogyan lehetne kiegyensúlyozottabbá tenni, és a versenyképességet ennek folytán erősíteni. Megtörténtek-e ön szerint a szükséges lépések, illetve az USA által tervezett lépéseket helyesnek tartják Kínával? Mikrofont szeretnénk. Daniel, ügyrendi kérdés, nem? Két további felszólalási igény vár még előtted. Janek, tessék. Euh, Köszönöm. Ez igen izgalmas kérdés. Arról van itt szó, hogy hogyan sikerül vitatkozni ma úgy, hogy nem ismételjük meg mindazt, amit már nagyon sokszor elmondtuk. A felszólalásokban sok a várakozás. Business Europe azt mondta, és ez az igazi jellemzője a Business Europe-nak, nagyobb legyen a liberalizáció, legyen több munkahely, hiszen ez jó a vállalkozásoknak és az európai növekedésnek. És ha megvan a növekedés Európában, akkor minden rendben van. Azután a szakszervezetek képviselője is elvárásokkal rukkolt ki a szociális és környezetvédelmi aspektusokat a szabadkereskedelmi megállapodásokba bele kell venni. És ez jellemzi általában a szakbizottságunk vitáit is. Hogyan lehet ebből kilépni az említett erőviszonyokat elmozdítani. Lehet, hogy a Business Europe másképpen gondolkodik, de szerintem, amikor szabadkereskedelmi megállapodásokról vitatkozunk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy mit tudunk nyerni az exporttal, hanem arról is beszélni kell, hogy mit veszítünk az importokkal. Mert amikor kereskedelmi megállapodást kötünk, akkor nem csak a mi exportunkat akarjuk növelni, hiszen ott van ennek ellentételezése, ott van egy partner velünk szembe, aki azt kéri, hogy könnyebben férhessen hozzá a piacunkra, és bizonyos ágazatok számára előnyöket kér és végső soron ma európai szinten és eh, stratégiai vita során oda nem jutunk el, hogy megnézzük, hogy eh, melyek azok az ágazatok, amelyekből fő exportágazatokat akarunk csinálni, és melyeket akarjuk európai szinten megtartani, megőrizni, mert ezek a jövő ágazatai részt vesznek a területrendezésben, az ökológiai és a szociális válság megoldásában, olyan ágazatok, amelyek kvalifikált munkahelyeket hoznak létre. Sajnos eh, erre a vitára soha nem kerül sor, beszélünk egy-egy kereskedelmi megállapodásról, és akkor mindig eh, újra definiáljuk azt, hogy mi a az európai szolgáltatások, eh, iparágak, vállalkozások, mezőgazdasági vállalkozások mozgástere, és nem sikerül ebből a zsákutcából kikerülni, mindaddig, amíg nem kötjük össze a kereskedelmi stratégiát az igazi európai ipari stratégiával, közszolgáltatási stratégiával, egy olyan stratégiával, amelyen keresztül a klímaváltozás, után, eh, klímaváltozás ellen harcolunk, és eh, szociális szempontokat is figyelembe veszünk. Mely ágazatokra építhetünk a jövőben, melyekkel tudunk nyereségesek lenni. És a másik oldalon, ez kiderült a délelőtti vitából is, mindenképpen meg kell tárgyalnunk azt is, hogy mi az, hogy az európai piachoz való kvalifikált hozzáférés, vagy minősített hozzáférés. Tudjuk, hogy van szociális dömping, fiskális dömping, monetáris dömping, és ezt tisztázni kell mindezt, amíg nem tudjuk, hogy mi az az európai piacokhoz való hozzáférés. Mindig az európai kihívásokkal találkozunk szembe, amikor az európai stratégiáról tárgyalunk. Elnök. Következő hozzászóló, köszönöm elnök úr. Imádom az ilyen jellegű vitákat. Imádom, mert eh, mindig bizonyos viszonyok közé zárkozunk be. A kereskedelmi kérdéseket technikainak tekintjük, ki bánik jobban a normákkal, a befektetésekkel, ki beszél jobban a vámhatárokról, stb. Ez a kérdés elsősorban politikai jellegű. Annak örülök, hogy a Lisszabon utáni helyzetben a parlament szerepe növekszik, és ez csak hangsúlyozza azt a fontos gondolatot, hogy a kereskedelem kérdése nem szakértőkre tartozik csak, hanem a társadalomra és a parlamentre. Tehát ez politikai vita, itt kudarcról is kell egyébként beszélni. Láttuk, hogy Európa Európát egy olyan ideológia táplálta, amely azt hirdette, hogy a kereskedelem önmagáért való cél. Vannak, akik azt gondolják, hogy a szabályok leépítése, a féke vesztett liberalizáció, ezt kell követni, de közben itt van a válság. A nagy szakértők nem jósolták meg a válságot, sőt, továbbra is csak leckéket adnak nekünk, kioktatnak bennünket. Ott van a bizottság 2020-as dokumentuma. Szerintem Lisszabon után, amikor a kereskedelemmel foglalkozunk, akkor vagy kontinuitás lesz, és ilyen jellegű dokumentumot dolgozunk ki, vagy, és ez lenne a helyen való, elmondjuk, hogy mit kellene Európának most tennie a kereskedelem terén. Nem kellene a kétoldalú megállapodásokat megsokszorozni, hanem inkább több oldalúakat kellene kötni, a szociális és környezetvédelmi intézkedéseket kellene növelni. Erre már szóltunk délelőtt, meg arról is, hogy ennek milyen akadályai vannak. Aláírnak megállapodásokat, például szabad kereskedelmi megállapodásokat, és közben ezeket az egyezményeket Európa aztán nem alkalmazza, vagyis azokat, amelyekre hivatkoznak a megállapodásokban. Azután az emberi jogok kérdése volt szó, az előbb Kolumbiáról helyén valóan a nemzetközi kereskedelem és az emberi jogok szerintem fontos ezek összetartozása. Európának gondolkodnia kell a politikája következetességén is. A nemzetközi kereskedelmet sokszor leválasztják a az összes többi kérdésről, de amikor az EU és egy ország megállapodást köt, akkor ennek hatása van a mezőgazdaságra, az iparra, a kutatásra, stb. stb. De ezt sokszor nem mérjük fel, vagy csak mindig utána. Ott vannak a védzáradékok, aztán a későbbi alkalmazás, a kiigazítások, és sokszor ezeknek igen durva hatásuk van az iparunkra. A protekcionizmus, lehet, hogy ezek nagy szavak egyesek számára, nálam ez nem így van. Ennek az a lényege, hogy védjünk valamit. Egy olyan kormány, mint az amerikai, a saját térségét védi, de közben nem tűnik protekcionistának, pedig azt nem mondhatjuk, hogy baloldali kormány. Talán Európának is el kellene ezen gondolkodnia, mikor megállapodásokat köt, mit tehetne azért, hogy egyes, főként ipari ágazatait védje? Nem akarok én itt túl messzire elmenni még egyszer elnézést kérek, de elmondom, Business Europe képviselője számára. Én alapvetően reformista vagyok, lehet, hogy a, az európai vállalkozásoknak másképpen kellene egy nap beszélni, és eleget kellene tenniük a felelősségüknek. Köszönöm, Káder. Köszönöm, Kadir. Lehet, hogy van itt az olyan, aki azt gondolja, hogy forradalmár vagy. Nem figyel rám. Kadír. Nem, nem figyel. Azt mondtam, hogy vannak közöttünk talán olyanok, akik forradalmárnak hisznek. Mindenképpen köszönjük a hozzászólásodat. Daniel. nem tudom egészen biztosan, hogy a felszólalók által adott válaszok a konkrét, illetve a megfelelő válaszok -e az adott kérdésekre. Az a kérdés, hogy hova akarunk eljutni. A kérdés, ugye, hogy vajon stratégiát kell csinálni, de hát stratégiát nem lehet célok nélkül. A bizottság e, elénk terjesztette a 2020-as e, stratégiát, erről már folyt vita a parlamentben, itt különféle célokat és irányokat határoz meg, amelyet mindannyian akarunk, ugyanakkor számos kérdés van, amelyet fel kell tennünk. A 2020-as stratégia sajnálatos módon eh, nem tartalmazza azt, hogy hogyan kell előrelépnünk a kereskedelem politika területén. Tehát de feltesszük a kérdést, hogy az iparpolitika területén mit tartalmaz a jövő. Nehéz kérdés ez. Számos különféle mód áll előttünk. Egyrészt létezik a globális Európa, létezik az Európai Parlament véleménye, de hogyha a különféle stratégiákat egyenként nézzük, akkor azokat külön-külön kell eh, elemezni. Meg kell vizsgálnunk a céljainkat, az irányainkat, a vizsgálat alapján megállapíthatók a konkrét célok. A múlt e, során e, vagy nem születtek multilaterális megállapodások, vagy nem vették ezeket elég komolyan a kereskedelem, e, kereskedelmi megállapodások területén csak Dél-Korea van egyenlőre. Van jó néhány másik, amelyik itt van elvaratlanul lebeg. a közbeszerzéssel, a közbeszerzéssel kapcsolatban nem, nem hiszem, hogy van olyan más partnerünk, akivel sikeresen tudtunk volna tárgyalni. Aztán a standardek kérdésében vegyük Ázsiát. Szerintem velük sem fejeztük be a standardekkel kapcsolatos tárgyalásokat. Három évvel ezelőtt a bizottság egy reformjavaslatot tett, ez sem került véglegesítésre, tehát egyik téma jön a másik után, egyikben sem vagyunk sikeresek. Tehát egész konkrétan mit jelent az új kereskedelem politika, az evolúciónak, milyen lépései lesznek majd, mi a helyzet az USA, mi, mi a helyzet az USA-val, Kínával, Dél-Kelet-Ázsiával. Számos nyílt kérdés maradt fent. Ennek eredményeként úgy látjuk, hogy azok, azok a bizonyos másik gazdaságok előtérbe kerültek, Európai Unió pedig egy kicsit hátra sorolódott. Tehát milyen nyomvonalat kövössünk, mi az irány? Eddig nagyon kevésbé tárgyaltuk ezt a témakört meg, talán majd egy második körben a felszólalóink kitérhetnének az utóbbi négy évre. Mondják el, hogy hol voltunk sikeresek, hol vallottunk kudarcot, és azt is, hogy a jövőben hol látják a legnagyobb kihívásokat a kereskedelem politikában, aztán a, a kereskedelem politikával kapcsolatos szociális dimenzióban, melyek a fő felelősségi körök, azaz a stratégiának melyek a kulcsfontosságú elemei? Elnök, köszönöm szépen, Schulz úr az utolsó hozzászólónk, utána csinálok, majd még egy hozzászólást. Schulz úr, elnök úr, köszönöm szépen. amit most hallottunk, tulajdonképpen nem más, mint a kételyek felsorolása. Különféle kérdéseket vetettek fel, tehát vajon a felszólalókhoz szólok most, önök hogyan látják a globális Európa stratégiát? Egyrészt ki kéne mondanunk, hogy ez a stratégia kudarcot vallott, E, vannak a különféle partneri megalapodások különféle egyéb kezdeményezések, amelyek nem lettek sikeresek. Tehát a kereskedelem e, politika vajon hogyan kapcsolódik az általános Európai Uniós e, külügyi, illetve fejlesztési politikákhoz? A Business Europe a jövőben vajon hogyan tud segíteni egy jobb stratégia létrehozásában különös tekintettel a külföldi partnerekkel folytatott kereskedelemre. A 2020-as stratégiával kapcsolatban miféle technológiai fejlődés áll előttünk? Vajon a világ milyen problémákkal kerül szemben a jövőben? Különös tekintettel a pénzügyi válság következményeire vajon az élelmiszer biztonság és egyéb hasonlóan fontos kérdésekkel mi lesz? 2020-ig mindenképpen ki kell munkálnunk egyfajta szakpolitikát, amelynek révén jólétet teremtünk nem csak az Európai Uniós állampolgároknak, hanem a világ többi lakosának is. Nemrégen volt New Yorkban egy konferencia, ahol megbeszéltük az ezredfordulós célokat, megnéztük, hogy itt mennyire, milyen mértékig értünk el sikereket. Egyértelmű volt, hogy bár ott voltak az állam és kormányfők is az ezredfordulós célok megvitatásánál, de hát e, igazából sok más esemény történt, és azokhoz képest a New Yorki konferencia egy ilyen mellékrendezvény lett. Ismétlem, e, jólétet kell biztosítanunk Európa polgárainak, illetve a világ többi lakosának a jövőben. E, hogyha a kereskedelmet úgy nézzük, mint egy adok-kapok játszmát, el kell gondolkodnunk azon, hogy a 2020-as európai szakpolitika hogyan álljon fel, hogyan alakítsunk, alakítsuk ezt olyanná, amely közös előnyöket hoz minden érintett fél, fél számára. Egy példa, Brazíliában az etanol gyártás, mint alternatív üzemanyag, számos ember javát szolgálta, ugyanakkor rendkívül komoly problémát okozott. Ennek a komoly problémának vannak technológiai megoldásai, és a technológiai megoldásokat azok adták, akik befogadói voltak az etanolnak. Tehát részben előállítottak etanolt, a világ másik pontjain pedig kidolgozták az etanolgyártásnak az optimális technológiáját. Úgyhogy ennek e, e, eredményeként Brazíliának jobb lett a helyzete a nemzetközi piacokon, és az export elnök úr, rövidesen befejezem a felszorolásomat. Tehát mindez mit jelent a kereskedelem jövője szempontjából? Kína, Kína kereskedelmi és gazdasági szuperhatalommá nőtte ki magát, de ugye Kína megjelent a világban, eh, ahol a kereskedelem ugye adok-kapok alapon alakul. Vajon a kínai siker mit, szám, mit jelent Kína kereskedelmi partnerei számára? jó lenne ezekről is részletesebben eh, hallani. Köszönöm, most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, Baldmans. Elnök úr, köszönöm a szót. Nagyon örülünk, hogy megszervezték ezt a nagyon is időszerű vitát, és a bizottság nevében is köszönöm a meghívást amikor az ember előre akar tekinteni, fontos, hogy hátra is nézzen. Kaspári úr elmondta, hogy nagyon lázasan elemeztük a jelenlegi szakpolitikánkat, a, a, annak fényében, hogy 2006 óta mit műveltünk a globális szakpolitika területén. Ennek alapján próbáljuk meghatározni, hogy merre mehetünk tovább a jövőben. Engedelmével, elnök úr, néhány szót szólok a Global Europe folyamatáról. Számunkra a Global Europe vonatkozásában a kulcskérdés az, hogy definiáljuk eh, azt, hogy a kereskedelem politikában melyek a versenyképesség elemei a versenyképességnek a belső és a külső vonzatait egyszerre vizsgáltuk immár. már a DG Trade-nél úgy gondoljuk, hogy a kereskedelem és a direkt külföldi tőkeberuházás nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon. A technológiai transfer és a megfelelő inputok is ugyanilyen fontosak persze, de mindenképpen hozzá kell férnünk a leggyorsabban növekvő, a legdinamikusabb, a leghatalmasabb külföldi piacokhoz a Global Europe első alkalommal ismerte fel, hogy amikor arról beszélünk, hogy legyünk nyitottak a nemzetközi kereskedelmi beruházások iránt, akkor ez önmagában kevés, egy 21. századi kereskedelmi politikát kell kidolgoznunk, tehát le kell bontanunk a kereskedelmi folyamatokban álló akadályokat, aztán meg kell vizsgálnunk a, a szellemi tulajdonjogok védelmének kérdését, és így tovább. Még egy harmadik elem van a Global Europe stratégiával kapcsolatban. <clears throat> Tulajdonképpen egy moratóriumunk volt a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, azonban tudják, ezen tovább léptünk Dél-Koreával, már lezártuk a tárgyalásokat, Közép-Amerikával, Kolumbiával, Peruval ugyancsak végeztünk a tárgyalásokkal. Keményen dolgozunk Indián, Kanadán, és közben beindítottuk a Mercosur tárgyalás sorozatot. Elnök úr, a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során ez bizony egy elég bőséges napi rend, hogyha ezt összevetjük még a dohai tárgyalási körrel is, Hát én úgy érzem, hogy ez tükrözi, hogy rendkívül eltökélt módon akarunk eredményeket elérni. Ezt a parlament láthatóan ugyancsak nagyon komolyan veszi, és köszönjük az észrevételeiket, amelyeket az előző időszakban tettek. Most röviden kitérnék néhány elhangzott felhasz, felszólalásra. Benassi úrnak mondanám. Tisztában vagyunk a KKV-k problémáival Tudjuk, hogy nehéz nekik a nemzetközi kereskedelmi piacokon megmaradni, de azonban itt nem csak kihívást kell látni, hanem lehetőséget is. A bizottság sem csupa hátra dől, nem azt mondja, hogy menjetek előre, ez a saját területetek E, a kereskedelem védelmi e, aspektusait is próbáljuk erősíteni. A bizottságnál e, rövidesen közzétesszük a vizsgálódásaink eredményeit. A KKV-k, ugye mások is mások, hogyha importra foglalkoznak, felhasználók vagy exportőrök. Max úrnak mondanám a végrehajtással kapcsolatban, ezt mások is említették. Rendkívül fontos kérdés ez. Szerintem sem a parlament, sem a tanács, sem az állampolgárok Európában nem fognak örülni, hogyha egymás után letárgyaljuk a megállapodásokat, és nem beszélünk a végrehajtás kérdéseiről a kereskedelmi politika jövőjéről nem beszélhetek, hiszen ez még vita téma nálunk, de mindenképpen keményebben, alaposabban fogjuk vizsgálni a végrehajtás kérdéseit. Manx úr még kitért a munkaügyi sztenderdekre, illetve az emberi jogokra, ahol tudjuk, amennyire csak tudjuk, előtérbe nyomjuk ezeket a kérdéseket. A WTO-nál e, előtérbe nyomtuk ezt, nem értünk el sikert. A bilaterális megállapodásoknál, például a fenntarthatósági e, fejezeteknél ezt keresztül vittük. Azonban mi is, csak, mi is csak annyit tudunk tenni, amennyit a partnereink hajlandóak engedni vannak nagyon hasznos eszközeink a nemzetközi munkavállalási sztenderdek elősegítésére. Most vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk reformokkal előhozakodni 2011-ben is. Van Sloten orhoz fordulók, jó néhány hozzászólásával egyetértek, egyetértek azzal, hogy a folyamatosságot és a növekedést helyezte a hozzászólása a terébe Valóban sok minden működik, a dohai tárgyalások kimenetelén, illetve a bilaterális tárgyalásokon az innovatív, illetve széndiokszidban szegény gazdaság is fontos a számunkra, támogatom. Azt is, amit a nyersanyagokkal kapcsolatban mondott. Nem nagyon sok hozzáfűzni valóm van ezekhez a témákhoz. Azt mondanám, folytassuk a vitát önökkel produktív módon, önökkel, kollégáikkal, és mindenkivel, aki a mai panelban részt vett. E, én szeretném a kollégáimra hagyni, hogy válaszolják meg a elhangzott kérdéseket. Kaz, kazak e, úr észrevételére reagálnék hogy az Európai Parlament részvétele számunkra is nagyon-nagyon fontos és pozitív fejlemény volt. Önök közül sok munkatársal dolgoztunk közösen és szorosan együtt a nyersanyag kérdéseken. Tója úrnak mondom. A jelentős stratégiai és gazdasági partnerekkel is szorosabbra fogjuk a kapcsolatokat. Ez része az Európai Tanács következtetéseinek, hogy nevezetesen hogyan erősítsük meg stratégiai kapcsolataikat. Shadow úr, melyek a tovább lépés megfelelő szektorai, hogyan választjuk ki ezeket? Nos, azt hiszem, hogy kevésbé hangsúlyos az export reláció, de erősítjük a kapcsolatokat az import relációkban a sikeres ágazatok be vannak integrálva a nemzetközi kereskedelembe. Az importunk kettő kétharmada gyakorlatilag hozzájárulás, input, ha úgy tetszik, a termelési folyamatba. Lehetséges, hogy itt van a, az a bizonyos kulcs szó, amely összeköti a monda, az én mondandómat az elhangzottakkal. Tehát az a fontos, hogy mennyi inputtal járulunk hozzá a kérdésekhez. Elnök úr, már majdnem minden időmet elhasználtam. Röviden néhány szót a folyamatról. A bizottság mit csinál, hol állunk a jövő kereskedelem politikájának formálásában. Ez a mai meghallgatás egy kulcsfontosságú elem a folyamatban, de ugyanilyen fontosak voltak a korábbiak nyáron, illetve tavasszal. A pontos ütemtervet nem tudom most önök elé tárni, a bizottsági közlemény várhatóan késő októberben jelenik majd meg. Ezt Barroso úr említette, amikor az unió állapotáról tartott beszédet a parlament előtt. Tehát ez, ez a mostani meghallgatás éppen a megfelelő pillanatban ad nekünk ö, további gondolatébresztést, inputokat. Ezzel be is fejezném, később visszatérek önökhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm, Baldwin úr. Most akkor visszafordulok a három előadónkhoz. Elmondom nekik, hogy az Európai Parlamentben általában két percet kapnak az emberek, hogy összefoglalják mondandójukat. Én önöknek adnék hármat, hármat, de megköszönném, ha kettőben meg tudnák eh, tenni az összefoglalásaikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megpróbálok végigfutni az itt elhangzottakon. Elmondtam a bevezetőmben, hogy az Európai Bizottság nagyon sok mindent tett az utóbbi egy évben, tehát várjuk a tanulmány eredményeit a kkv kre nehezüldő terhek témakörében. Az összes kérdésre lehetetlenség választ adni, néhányat kiragadnék. Arról a lehetséges dilemmáról szeretnék szólni, hogy a szabadkereskedelmi, vagy pedig a szociális és környezetvédelmi szempontoknak adjunk -e elsőbséget. Nagyon egyértelmű a véleményünk a szociális és környezetvédelmi hm, záradékok, kitételek nem vita tárgyai először is, mert több ország nem tartotta őket be eddig, és az európaiak kéne, hogy elsőként kihasználják ezeket a lehetőségeket a megállapodások megkötése során. Ez a realitás. Tehát ezt én a parlament részéről nagyon fontos lehetőségnek tartom a többi intézménnyel együttműködve. Én ebben nem látok dilemmát, egyértelmű a helyzet. Ebből indulunk ki. A második, hmm, ha nem is közvetlenül felvetett kérdés, de úgy vetődött fel, hogy Európa tette eleget ezen a téren a, eh, múltban. Európa megtette, amit tőle tellett. Abban az értelemben, hogy minden tagállamnak megvan a saját stratégiája tehát érdemes erre az ágazatra odafigyelni. Jó ez a folyamat. Hogyha egy konkrét ágazat, egy üzletágára terjesztjük ki a célokat, és a tagállamok nem teljesítik az elvárásokat, akkor ez probléma, és én magam a KKV-k témakörében képviselem ezt a e, területet, és minden európai polgár nyomon követi a fejleményeket ezen a téren. Európa sokat tett, de ahogyan elhangzott, a Europe Global, a Global Europe dokumentum nem vallott kudarcot, megtette, amire lehetőség volt. És ennek az eredményei a szabadkereskedelmi megállapodások mostanában. Aztán az Európa 2020-as stratégia valójában stratégia-e? Mert hogyha arról van szó, hogy stratégiát készítettünk, akkor tisztában kell azzal lenni, hogy a múltban mit jelentett a stratégiáinknak a sikere, a Lisszaboni stratégia kudarca például, hogyan magyarázható, és milyen tanulságok következnek ebből. És a második hozzászólásomban említettem is, hogy alapvető jelentősége van annak, hogy az Európai Parlament a bizottsággal, a tanácssal hogyan működik együtt, akkor, amikor eldönti, hogy melyik régióval akarnak tárgyalni. Hát, ha sikerül a tagállamoknak közös irányvonalat találniuk. Ennyit tudtam volna erre mondani, nem vagyok hozzászokva, hogy efféle kérdésekre választ adjak, de úgy gondolom, hogy itt az ülésteremben ezeket a kérdéseket érdemes elmondani. Monks úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Néhány gyors észrevétellel szeretnék reagálni a széles körű kérdésekre, illetve észrevételekre. Talán központi témaként kiemelném hogy egyfajta kabát akasztóként, amire a többi kabát fölrakható. A, az előadó arról beszélt, hogy a 2006-os bizottsági kezdeményezés teljesített az elvárásokat, és amennyiben sikeres eredményt szeretnénk megtervezni, létrehozni, akkor mi lenne ez a sikeres eredmény? nem mondhatjuk, hogy ez egy jó periódus lett volna a nemzetközi kereskedelem fejlődése szempontjából, hogy 2006 óta sokat fejlődött volna ez a terület. E, nem fejlődött igazán, nem sikerült a több oldalú együttműködéseket beindítani, és nem gondolom, hogy ez az EU-nak a e, hibája csak, de nem vált be. Nagyon sokan, nagyon sokat tettek azért, hogy elindulhasson. Még ki kell várnunk a több oldalú kapcsolatoknak a reneszánszát. Remélem, hogy megvalósul. Jobb lenne a fejlődő világnak, hogyha ahelyett, hogy az USA-val, illetve az Európai Unióval két oldalon kell tárgyalni, hogyha együtt folyhatnának a tárgyalások. Tudom, hogy a gyarmatok utáni bűntudat gyötör bennünket, amerikai esetben erről nem vagyok meggyőződve, de minden esetre ez befolyásolja a tárgyalások menetét egyes országok szempontjából. Aztán azt is fel kell ismernünk, hogy a gazdasági válság közepén tartunk, 2007-ben indult a válság, és a válság idején az emberek nemzeti körben néznek tájékozódnak és kevésbé európai szinten gondolkodnak. Felvetődött a belső piac kérdésköre, és hogy Európa esetleg ne építsene további védőfalakat, amelyek mögött Európa fejlődhet a maga útján. Tehát ez nem a legjobb háttér ahhoz, hogy liberálisabb kereskedelem könnyítő rendszereket vezessünk be hiszen az emberek a korábbinál is erősebben ragaszkodnak az eddigi vívmányaikhoz a mezőgazdaságban, a legfontosabb ipari ágazatokban, a stratégiai ágazatokban is, ahol valamilyen konkrét igény merül fel. Tehát ott erősebbek a kontrasztok. A válság és a nemzetközi kereskedelem elmaradt fejlődése összefügg egymással. Azt sem mondhatjuk, hogy semmi előrelépés nem történt, mert volt némi eredmény. Az Európai Bizottság a funkcióit felhasználva a két oldalú tárgyalásokat vitte. Erről már ki is nyilvánítottam a véleményemet. Fontos, hogy Európa körültekintően járjon el ezen a téren, és hogy az európai megközelítést, módszertant igyekezzen terjeszteni, legalábbis amennyiben más nagy hatalmak is ezt teszik. És a tárgyalások menetét ez jelentős tényezőként befolyásolja. Ez egy kemény szabályokkal működő játék, és Időnként akár el is durvulhat ilyenkor. Európa is ki kell, hogy tartson a maga igaza mellett. Úgy, ahogyan a többi szereplő ebben a folyamatban, például a nyersanyagok terén. Erre vonatkozó kérdés is felmerült, illetve az anyagokhoz való hozzáférés ugye hangzott el hogy Kína jelenlétet alakít ki a világ egyes régióiban, és végül is az én szememben úgy jelenik meg ez a kérdés, hogy az ár lesz a döntő, de a politika is jelentős tényező. Mindig jól szórakozom, amikor azt hallom, hogy egyesek, mint a Business Europe, úgy fogalmaznak, hogy nálunk nincsenek politikai megfontolások, mi ezt ki akarjuk zárni. Elnök úr, igenis léteznek ezek a politikai megfontolások. Elnök, köszönöm, Monks úr, Van Sloten úr. Um, Köszönöm. Nagyon sok értékes megjegyzést hallottam, jó kérdéseket. Mindez csak megerősíti, amit már elmondtam, vagyis azt, hogy milyen fontos ennek a szakbizottságnak a szerepe. Néhány megjegyzésem van. A gazdaság és pénzügyi rendszert sokan bírálják azt, mondják, hogy az egész rendszer össze fog omlani az egész világon. De Emlékeztetném önöket valamire, hölgyeim és uraim. A globális kereskedelmi rendszer az, amit mindent fenntart, és ami továbbra is működik. Jól láttunk néhány protekcionizmust helyileg, azután export illetékeket, stb. De az egész világon mégiscsak működik a kereskedelmi rendszer, és ezt a WTO-nak köszönhetjük, és az, hogy az EU támogatja a vállalkozásokat. Ne felejtsük el ezt a fontos szerepet. Ami a mezőgazdasági reformot illeti, ez a kérdés igen közel áll hozzám. Ha azt hallom a 2020 a stratégia esetén, hogy zöldé akarják tenni a gazdaságot, ha, hogy az ipar csökkentse a kibocsátást, hogy az erőforrásokat használjuk gazdaságosabban, akkor miért nem teszük lehetővé a megújuló energiaforrásokhoz való hozzáférést kompetitív árakon, a bioetanol, cukorból előállított energiaforrások egyebek. Hogyha más nem érkezhet vámentesen, akkor ez sem, de vigyázzunk arra, hogy ne legyen diszkrimináció. Sáfó úr beszélt az importokról. Mi nem csak az exportokra összpontosítunk, hanem azt is megfigyeljük, hogy hogy lehet az importot alacsonyabb áron megvalósítani, mert akkor a rendszer hatékonyabb. Csak a saját ágazatonról beszéltek, a vegyiparról. Hogyha a vámokat csökkentjük, és ez megtörtént az urugvái forduló óta, akkor elértük azt, hogy energia hatékonyak lettünk, és nagyon sok más ágazat az USA-ban, amely a protekcionizmusra épült különböző iparágak esetében. Hogyha megnézzük az európai ipar profilját és össze hasonlítjuk az amerikai iparral, akkor láthatjuk, hogy az európai vállalatoknak jobban megy a dolga, mert nálunk nincs protekcionizmus. Kaspari szólt a piaci hozzáférésről. Együtt kell működni a vállalkozásoknak, tagállamoknak. Reméljük, hogy a dél-koreai szabadkereskedelmi megállapodás utat nyit más megállapodások előtt is. Igen, vannak itt kihívások, a szellemi tulajdon, jogvédelme, az európai normák, de ezen dolgozunk. Schulz úr beszélt a kétoldalú megállapodásokról, mindenkit nyerő helyzetbe lehet hozni ezeken a tárgyalásokon. Lehet, hogy nem minden ágazat esetében, de az európai gazdaság számára ez mindenképpen megtörténhet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Lambsdorff úr kért szót. Köszönöm, elnök úr. A közelmúltban a cseh-kínai baráti társaság elnökeként Kínában jártam. Két megjegyzésem van a látogatásról. Először is Kína átmeneti időszakban járt, az export piac ösztönző gazdaságról a belső piac ösztönző gazdaság felé. Mert a múltban a kínai vezetés sokszor elutasította azt, hogy bevezesse a minimál bér elvét. Most viszont kiterjesztették, sőt növelték többször a minimálbért, és a lakosság reál jövedelmét is növelték egyúttal. Az európai cégek számára ez nagyobb lehetőséget rejteget a kínai piacokon. Másrészt pedig a kínai oldalról erősebb versenynek leszünk kitéve. Az volt az én fő benyomásom, hogy a kínaiak, főként a fiatalok a modernitás mellett vannak. Mikor néhány céget meglátogattam, például BYD, amely elektromos autókat gyárt, ott is jártam. Akkor azt láttam, hogy a foglalkoztatottak átlag életkora 29 év. A kínaiak Nyugat-Európába küldik a fiatalokat, azért, hogy tanulmányozzák a korszerű technológiákat, és az USA-ba is küldik őket. Úgyhogy eljön majd az idő, amikor már nem az alacsony árokkal lesznek ők versenyképesek, vagy a közepes árakkal, hanem a korszerű technológiával is. Úgyhogy ez kettős kihívás lesz számunkra. Nagyobb lehetőségek a belső piacon Kínában, és erős verseny nemzetközi szinten. A kérdésem a panel tagjaihoz a következő. Hogyan készüljünk fel ezekre a kihívásokra? Fel vagyunk-e készülve? Ha nincs több hozzászóló, akkor megkérdezem, hogy Lemsdorf úr kérdésére kíván-e valamelyik paneltag válaszolni? Kína hatalmas lehetőségeket rejteget az európai vállalkozások számára, de ahogy ön említette, itt nagy kihívás, kihívással is szembe találjuk magunkat. Nem szabad félnünk a Kínával való versenytől, és nem szabad a protekcionizmussal élnünk nyissuk meg a kínai piacokat az európai kereskedelem számára. Egyébként az Európai Kereskedelmi Kamara Kínába látogatott és aggodalmaskodott, amiatt, hogy a Kínában való európai befektetésekhez a kínai kormány nem megfelelően áll. De mindenképpen ki kell használnunk a lehetőségeket, meg kell nyitnunk a magunk számára a kínai piacot. Másik oldalról Európában azt kell biztosítanunk, hogy versenyképesek legyünk, legyenek meg a keretek arra, hogy versenyre kelljünk a kínaiakkal. Adok egy példát, mindig a saját ágazatomról beszélünk. Mi a nulla vám tételeket javasoljuk a dohai fordulón. Tavaly Kína 22 százalékát mutatta magáénak a világ vegyi jellegű eladásaiból Európa 24%-ot mutat magáénak, de közben ez az ország azt mondja, hogy ez kényes ágazat, és nem tudja liberalizálni. Itt nevet nem kell, mert látom, hogy a klímaváltozás terén sokat tudunk tenni Európában. Vannak olyan céljaink, hogy nagymértékben csökkentünk, de Kínát nem akarjuk bevonni. Hogyha azt akarjuk, hogy versenyképesek legyünk, mi európaiak, akkor biztos vagyok benne, hogy itt Európában sokat tehetünk, de nem szabad eltérnünk túlságosan attól, amit más versenytársak tesznek, mert akkor mi következik be? A befektetés máshova megy, vagy pedig a tevékenységet áthelyezik másik országba, és ez senkinek nem érdekes, sem Európának, sem a vállalkozásoknak. Köszönöm szépen, visszaadom a bizottság képviselőjének, aztán lezárjuk ezt az ülést. Elnök úr, köszönöm. Egy egy perces rövid választ szeretnék adni ezekre a szerteágazó és fontos kérdésekre. Ez veszélyes, de megpróbálom többet kell tennünk, és többet is tudunk tenni Kínával. Ugye mondhatjuk, hogy a második legnagyobb kereskedelmi partnerünkről van szó. Óriási ö, ö, skálán mozognak az értékes fogyasztói javak. Ez a növekvő piaca az exportunknak. Ahogy Franz Sloten úr is mondta, én magam is inkább lehetőségként, mint fenyegetésként élem meg ezt. Kínával a kereskedelmi volumen a potenciáltól messze elmarad. Ugye ez hozzájárul a kereskedelmi deficithez. Nagyon aggasztanak bennünket azok a, a hiányosságok, amelyeket látunk a szolgáltatásokban, a standardek hiányában, a beszerzésekben, valamint a, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos végrehajtás hibáiban, hiányosságaiban ugyancsak az ipari szakpolitika intézkedéseit aggódva figyeljük. Ezek rendkívül súlyos problémák. Hogyan kezeljük ezeket? Nos, nem félünk attól, hogy beterjesszük a problémákat a WTO elé, és relatíve optimisták vagyunk, hogy ez a viszonylag jó út, érdemes ezen tovább lépni. Kínával stratégiai megbeszéléseket kezdeményezünk, a magas szintű gazdaság és kereskedelmi dialógusban ugyancsak ez a szándékunk. De mindenképpen rá akarjuk venni Kínát arra, hogy álljon ellen a kísértésnek, hogy kvázi gazdasági nacionalizmus üsse fel a fejét, folytassa a technológiai innovációt, de úgy, hogy együttműködnek az európai partnerekkel. Ennyi lett volna elnök úr. Elnök, köszönöm a bizottságnak és köszönöm a három vendégelőadónknak is. Mindenképpen nagyon gondolatébresztő volt ez az eszmecsere, köszönjük, hogy időt szakítottak ránk. Most pedig úgy gondolom, hogy tovább léphetünk, 14-es napi rendi pont következik. Ez egy kicsit sikamlós téma, a banán kereskedelemről lesz szó. Gabriel Marszót kérem, hogy szíveskedjen felfáradni és csatlakozzon hozzánk itt az elnöki pulpitusnál. Azok kedvére, akik nem tudják, hogy miről szól a banánkereskedelmi megállapodás, 2009. decemberében az EU a latin-amerikai országok és az USA egyetértésre jutottak az Európai Uniós banánkereskedelmi vámtarifa rendszerben, ezzel egy hosszú vita végére tettek pontot. Hm. Az EU banánkereskedelmi rezsimje háromnegyed millió tonna banán eh, vámmentes importját engedélyezte évente az Ákácsi országok eh, térségéből. Az összes többi eh, exportőröknél vámtarifa nehezítette a behozatot. Számos éven keresztül láttam ezt, és el kell mondanom, hogy az amerikaiak, és különösen Bob Dole volt jelentősen érdekelt a Csikita banán márkának a kereskedelmében. Egy kereskedelmi háborút indítottak be, és továbbra is úgy tűnik, hogy ez a háború még messze van a befejeződéstől. Röviden be fogom fejezni a felvezetést. Hölgyeim és uraim, örömmel üdvözlöm körünkben Gabriel Marszót, a Kereskedelmi Világszervezet egyik fő jogi tanácsosával. Ő egyébként 1994. szeptemberében csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez. Különféle VTO vitákkal kapcsolatban szolgáltatott jogi tanácsot. Pascal Lamy alárendeltségében dolgozott, Gabriel egyébként a Genfi Egyetem jogi fakultásán professzor, valamint VTO jogot is tanít. Miss Marceau, <clears throat> Marceau kisasszony a banánkereskedelmi megállapodásokról beszél nekünk, de mielőtt megadnám nekik a szót, elmondom, hogy ezt a megállapodást továbbítottuk, a, továbbították az Európai Parlament felé. Francesca Balzini, a vonatkozó jelentésnek az előadója, elfogadás előtt van az anyag. Asszonyom, Marszó asszony, átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr rendkívül megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Arra kértek bennünket, engem, hogy röviden beszéljünk a banán kereskedelmi megállapodásokról, és még hozzá ennek a hátteréről. A WTO szempontjából ez egy történelmi megállapodás, és érteni fogják, hogy miért ez sokkal több, mint csupán egy olyan megállapodás, ahol a banánkereskedelmi vitákat tudtuk befejezni. Visszatérek egy kicsit az alapokhoz, mert így lehet megérteni, hogy a banánkereskedelmi megállapodás minek a végére is tett pontot. A GATT, VTO megbeszélések E, egyik fő vonatkozása az, hogy e, a tagok által kereskedett termékek e, egyenlő elbánásban kell, hogy részesüljenek. Tehát, hogyha az EU azt mondja, hogy asztalokat importálok, vagy banánokat, akkor import vámot szedek, mondjuk 10 eurót asztalonként. Na most akkor az összes WTO member által importált asztal ugyanilyen vám alá esik. Na most eh, reng, nagyon hosszú ennek a vitának a története, eh, és ez azért van, mert eh, az európaiaknak hosszú történetük van az AKC országokkal. Európaiak mindig is a jobban bántak el az AKC-ból importált banán esetében, mint más országok esetében amikor hallgatóimnak elmagyarázom a banánnal kapcsolatos nemzetközi vitát, akkor el szoktam mondani, hogy hosszú, bonyolult szerelmi történetről van szó. A latin amerikai országok és az AKC országok egyaránt harcolnak azért, hogy ők legyenek a üdvöskék Európa számára ez a banán kérdés, ugye ez nem okvetlenül az Európai Unió és az USA közötti csata, bár az USA valóban részt vett ebben, és különféle fontos szankciókat vezetett be az EU számára 2001 előtt. Azonban ez az egész banán história Gyakorlatilag az AKC és a latin-amerikai országok között, az exportőrök közötti harc. Tehát én egyébként kanadai vagyok, Kanadában 30 százalékot vetnek ki az import asztalokra. Na most, hogyha fejlődő országokból importálok asztalt vagy bármi mást, akkor a tarifa tétele zero. Azonban az összes fejlődő országból érkező valamennyi asztalt ugyanúgy kell elbánnunk asztallal. És ez a probléma gyökere. Az európaiakról köztudott, hogy nagyon nagyvonalúak a fejlődő országokkal. Azonban az AKC országok esetében mindig kivételeztek, jobban bántak el az AKC országokkal, mint más országokkal, különös tekintettel a Banára. Az EU nem szedett be eh, vámokat, amikor az Ákácsi országokból importált, ezzel ellentétben a, a, a spanyolajkó, tehát a latin-amerikai országok importjára eh, elég jelentős vámokat vetett ki. Ezzel korlátozta a latin-amerikai országok exportját. A latin-amerikaiak bosszankodtak, féltékenyek voltak, és a, a tárgyalásokat régen elkezdték a gatton belül, pereskedni kezdtek, azt mondták, hogy a mi banánunk pont olyan, mint az AKC banán, de az európai közösség nem úgy bánik el velem, mint a másikkal az európai eh, közösségnek akkor a GATT egyértelműen előírta, hogy változtatni kell, eh, abba kell hagyni, hogy az AKC országokból származó banán kis, eh, kivételes elbánásban részesüljön. A WTO alatt, bár a diszkrimináció kicsit enyhült, a latin amerikaiak új vitát kezdtek az USA-val, és a WTO jogrendje alapján nyertek is. A WTO bírósága azt mondta az európaiaknak, hogy ezt a diszkriminációt tessék abba hagyni. A WTO egyébként mondhatjuk úgy, mint egy ilyen nagy család, és hát ki kell mondani, hogy a család valamennyi tagját ugyanolyan elbánásban kell részesíteni. Volt egy pont, amikor az amerikaiak is szankciókat vezettek be, mert az európaiak nem megfelelő mértékben módosították a banánrezsimet. E, vannak azonban, ugye az európaiak módosítottak, de az amerikaiaknál vannak bizonyos érzékeny e, üzletágak. 2001-ben a Dohai tárgyalási kör elején az Európai Unió eh, azt mondta, hogy megváltoztatja a banánkvótát. A, tulajdonképpen eh, a WTO másik két tagjának azt mondta az Európai Unió, hogy adjatok egy kis időt, és ígérem, hogy az adott időn belül rendezem a banánkérdést. Az európaiak két eh, alkalommal kaptak elállást, 6, illetve 7 éves periódust kaptak, hogy megváltoztassák a banánrendtartást. Ennek az időnek a folyása alatt meg kellett találni, hogy olyan vámtarifát adnak a banánra, amely megfelelt a WTO előírásnak. Az a nehézség a dolognak, hogy a GATT és a WTO között nincs olyan előírás, amely megszabály, megszabná a vámtételt. Az asztalok esetén ugye mondtam a 30%-ot, de valójában, ha az egyik ország a másikkal szemben vámtarifát akar kiróni, akkor az adott szállítóval, országgal tárgyaláson kell tisztáznia ennek a vámnak a mértékét. Úgyhogy az amerikaiak és a latin-amerikaiak megpróbálták megtalálni azt a vámtarifa mértéket, amely mindenki számára elfogadható. Nem tudtak egyetértésre jutni válaszolt bírósági eljárás kezdődött, és akárhányszor az EGK letett valamilyen adatot az asztalra, azt mondták a, a választott bírák, hogy ez nem jó, mert nem elfogadható a, a latin amerikaiak számára. Tehát gyakorlatilag nem találtak olyan vámtarifa tételt, ö, ö, amelyre azt mondták volna, hogy megfelelne annak a szituációnak, amikor nem lenne hatályban egyfajta védővám. Tehát a hosszú évek alatt megpróbálták megtalálni a vámtarifát, de egyúttal az európaiak megpróbálták betartani a akácsi országokkal szembeni vállalásaikat. Ott ugye mindig zéro, nulla kulcsos volt az alkalmazott vámtétel. Ugye, ez csak akkor lehetséges, hogyha egy új szabadkereskedelmi megállapodást tárgyalok le az AKC tagországokkal. A az európaiak és az AKC országok között elkezdődtek a szabadkereskedelmi megállapodások. Az európaiak persze ugye kötelesek voltak arra, hogy megtalálják a megfelelő vámtarifa tételeket, amely elfogadható a latin-amerikai országok számára is. Keserves viszontagságos út volt ez. A hongkongi minisztériumi, miniszteri értekezleten azt mondták, hogy gyakorlatilag befagyasztják az egész társalást. Lami akkor Norvégiát kérte fel arra, hogy játszon közvetítői szerepet két éven keresztül ők segítettek abba, hogy az AKC és a latin országokat közelebbre hozzák egymáshoz, de még így sem született végső megállapodás. 2007-ben új ö, ö, vita ö, kezdődött Panama és Kolumbia új vitakört indított, azt mondták, hogy Európa nem jóhiszeműen jár el, és nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy kialakítsa velük a megfelelő vámtarifa szintet és kulcsokat. Ugyanakkor arra kérték Pascal Lamit, hogy irodája segítségével lépjen közre, Természetesen Lami tisztában volt azzal, hogy miféle régi kapcsolat fűzi egymáshoz az Ákácsi országokat és Európát. Én annak idején a folyamatban segítek, segítkeztem Digi, a Lami főigazgatóságnak Lamiek különféle tarifákra tettek javaslatokat, feltételeket mondtak, aztán 2008. júliusában a DG Lami különféle javaslatokat tettek le az asztalra, ezt elfogadta az Európai Bizottság, de nem mindegyik dél-amerikai ország. DG Lami azt mondta, én megtettem, amit tudtam, az ajtóm nyitva van, de tessék folytatni a munkát. Hát ez volt az, amit az Európai Bizottság tett közvetlenül elkezdtek dolgozni a latin-amerikaiakkal, és a dolog működött. 2009. Eh, decemberében eh, egy eh, megállapodás született egy megfelelő vámtarifa szintről, amelyet egy bizonyos időperióduson kerül kell érvénybe léptetni. Ezt a az általános tanács is e, tudomásul vette, a banánkereskedelmi, meg, e, banánkereskedelmi megállapodás sokkal távolabbra mutat önmagán, hiszen ez a, a GATT és a WTO történetében ez a, az, a leges legfontosabb megállapodás. Nem csak azért, hogy nem azért, mert rendezi a korábbi több ezer, és nem túlzok, több ezer banánkereskedelmi vitát Európa, Latin-Amerikai és az AKC országok között, hanem azért, mert a a banán kereskedelmi megállapodás létrehozásához az összes elvaratlan banán kereskedelmi szállat és vitát rendezni kellett. Ez gyakorlatilag a még az Európai Unió bővítésével kapcsolatos vitákat is rendezte, hiszen a bővítés folyamatában a tarifa, a vámtarifa szintek is változtak, amikor új tagok léptek be. A banán vámtarifa rendszert azonban soha nem rendezték. Úgyhogy itt gyakorlatilag mindenkinek áldását kellett adnia erre az új megállapodásra. A banánkereskedelmi megállapodás ugyancsak jelentős lökést ad a dohai fejlesztési körnek, hiszen a banánokat te, tekinthetjük trópikus gyümölcsnek, azonban az EGK nem akarta ezt, mert a dohai tárgyalások egyik feltétele az volt, hogy csökkentsék ezeknek a tropikus gyümölcsöknek az importját úgyhogy a banánt nem akarták normális, trópikus gyümölcsnek tekinteni, ezt külön akarták kezelni. Tehát amikor a banán megállapodásban bizonyos import csökkentéseket léptetnek életbe, akkor legyen ez az egyetlen csökkentési lépés. Ezt akarták elérni. És létrejött egyfajta soft, egy lágy megállapodás a banán, illetve egyéb tropikus termékek vonatkozásában. Végezetül pedig, ugye tudják már, a banánkereskedelmi megállapodás nem csupán vámkereskedelmi megállapodás, hanem különféle vitákat rendez, különféle szankcióknak az elejét veszi, amelyet esetleg életbe léptettek volna az EU-val szemben, és segíti a dohai tárgyalások továbbvitelét. Úgyhogy ilyen szempontból a banánkereskedelmi megalapodás az egyik legcsodálatosabb eh, megállapodása, amelyet megvalósítottak a WTO eh, és eh, mi közöttünk. Ezért vagyok itt, és köszönöm a WTO-nak is, és önöknek is a segítséget. Gabriella, azt gondoltam korábban, hogy viszonylag ismerem a banán kereskedelmi rendszert, de az amerikai szenátuson, egyéb szervezeteken keresztül ugye évekig nyomon követem ennek a sorsát, ennek ellenére nagyon köszönöm, hogy nem csak rendkívül explicit, hanem közérthető módon is ismertette ezt a helyzetet. Bácini asszonynak adom meg előadóként a szót. Kérem, hogy kommentálja az elhangzottakat. Nagyon köszönöm. És hálás vagyok Márszó asszonynak, hogy elmondta az iméntieket. Rendkívül világosan kifejtette, hogy hogyan működik ez a rendszer, amely meglehetősen összetett és hosszú időtávon kibontakozó csak nem 20 évre visszatekintő rendszer. Két dolgot szeretnék megkérdezni tőle. Az a vége felé említette a Genfi egyezmény tartalmát, amely létrehozza többek között, illetve megalapozza a banán ügyi megállapodást, és nem csak ezt, hanem más területeket is megalapoz, és egyéb az Európai Unió szempontjából aggályos témákkal is foglalkozik. Szeretném megkérni, hogy szóljon kisé részletesebben arról, hogy Európának milyen előnyei származnak ebből a megállapodásból. Tehát objektív megközelítésben ez a megállapodás pontosabban mit hoz a konyhára, mit jelent számunkra, milyen területeken várhatunk előrelépést. Nos, a második kérdést egy kicsit megelőztem ebben, mert a következő kérdésem az önhöz, hogy másfelől melyek azok a negatív következmények, amelyekkel Európának számolnia kell. Különösen a viták, jogviták tekintetében. Mert az én értelmezésemben a jogviták rendezéséről is szól majd ez a megállapodás. Rendelkezik a jelenleg, illetve a jövőben esetleg előforduló vitáknak a rendezéséről a tagállamok, illetve a WTO és az AKC országoknak nyújtott esetleges kedvezmények ügyében. Tehát azt szerettem volna megtudni, hogy a megállapodás e tekintetben milyen hatásokkal jár. Köszönöm. Köszönöm, Daniel. Ähm, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es gibt äh, klare Vorteile. Dass... Igen, köszönöm elnök úr. Azt gondolom, tisztelt kollégák, hogy egyértelmű előnyök rejlenek abban, hogy megszületik ez a megállapodás. Ezek némelyiket már is hallhattuk, vagyis a véget nem érő viták végére pontot tesz. Az Európai Uniót nehéz helyzetbe hozták ezek a viták. Másodszorban azt is jelenti, hogy a latin-amerikaiak nem kérhetnek ezen túl további vámtarifa csökkentést. Valamennyien egyetértünk, hogy a banán fontos szerepet játszik az érintett országok életében. És ez nem feltétlenül könnyíti meg mindannyiuk dolgát a jövőben. A latin-amerikai országok, hogyha csökken a vámtétel, akkor egyrészt ennek élvezhetik az előnyét, de ez kihat majd az alkácsi országokra is. Másrészt pedig a kialakított kompenzációs mechanizmus, itt éves szinten 280 millió euróról van szó, a francia tengeren túli területek, Madeira, az Azori-szigetek vonatkozásában 190 milliós csomagot biztosít az Európai Bizottság ebből. 2017-ben ennek a százaléka csökken majd. De ez valóban egy impozáns és lelkű gesztus a partnerországaink felé, valamint az európai banántermelő vidékek helyzetét is könnyíti. A kérdésem ennek alapján önhöz, hogy ön szerint indokoltak-e az európai banántermelők panaszai, és hogy ez a megállapodás valóban negatív hatásokkal jár-e rájuk nézve. A tapasztalatai alapján úgy gondolja, hogy ez a pénz segíti a banántermelők alkalmazkodását a helyzethez, alternatívákat segít megtalálni számukra, illetve segíti megelőzni a válsághelyzet kialakulását és a hátrányok érvényesülését. Nyilvánvalóan egy 20 éves vitára pontot tevő megállapodás nagyon jó dolog, és a három számjegyű összegek segítségével nyilván némi segítséget kell, hogy tudjunk nyújtani az Európai Unión belül és kívül átmeneti alkalmazkodási segítséget nyújthat azoknak, akik nem tudnak már gazdaságosan banánt termeszteni. Áttérhetnek más ágazatokra, illetve ez segítheti a KKV-k helyzetét is. Köszönöm, Daniel Speroni úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok. Márszó asszonynak hálásan köszönöm az ismertetését. Kérdésem a következő. Alapvetően azt szeretném megtudni, hogy milyen változások várhatók a banánbehozatalban az alkácsi, illetve nem alkácsi országok összehasonlításában, vélhetően utóbbiak javára. Nem csak az európai banántermesztők életére lesz ennek hatása, hanem általánosságban visszahat majd a banán termesztésére minden országban. Tehát mérlegelni kell a pozitív és negatív következményeket egy ilyen megállapodás kapcsán. A nem alkácsi országok számára nyújtott előnyök, az almát, a körtét, mindenféle egyéb a banánnal versengő gyümölcs fajtát is érintenek majd. Elnök, köszönjük, Joe. Köszönöm szépen, elnök úr. csak azzal kapcsolatban szeretném elmondani a következőket, hogy leírtam a konfliktus helyzet menetét a Genfi megállapodás előtt. Arról szólt, hogy a latinamerikai országok folyamatosan panaszt emeltek, és diszkriminációt vélelmeztek, és így tovább. De ez valóban a latinamerikai országok problémája volt, nem arról van szó, hogy nagy erejű vállalatok, transnacionális cégek ütköztek meg és mérték össze az erejüket. Úgy érezték, hogy a jelenlegi megállapodások sértik a profit maximálásra irányuló törekvéseiket, és valójában nem a latin-amerikai országok szempontjai voltak ezek. Kinek a céljait szolgálják? a Genfi megállapodás kitétele és az Európai Unió által Kolumbiával és Perúval megkötött szabadkereskedelmi megállapodások. Nem arról lesz -e szó, hogy óriási lesz a banántermelők költözése, relokációja, és az afrikai, karibi országok súlyos hátrányt szenvednek. Ezek miatt a fejlemények miatt. Többek között az EU, Kolumbia és um, perui szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán is. És a legnagyobbak, a csikíták, a United Fruits és a többiek, amelyek óriási lobbyerőt is képviselnek. És az emberi jogi vonatkozása a tevékenységeiknek, illetve hogy ellenzik a szakszervezeteknek a működését, notóriussá hírhetté tették őket. Ezek közül többeknek problémás az előélete, nem úgy, mint a versenytársaké, akik a kis termelőket, a jogaikat tekintetbe vették, a szakszervezetekkel is együttműködtek, Figyelembe veszik-e önök ezeket a szempontokat? Várom a válaszát. Köszönöm, Joe, mondja az elnök. Hozzátenném, nehogy Márszó asszonyt túlzottan lekössük ezekkel a kérdésekkel. Néhány kérdésre, mert az Európai Bizottság képviselője ad választ mert nem mindegyik kérdés feltétlenül csak Márszó asszonyhoz szólt. Herman, köszönöm elnök úr. Nagyon köszönöm Márszó asszonynak ezt az átfogó helyzetismertetést. Tájékoztatott bennünket a VTO megállapodás hátteréről, az előkészületekről. Vannak azonban még frissebb fejlemények. Némelyekre utalt a kollégám. Azt szeretném megtudni, hogy az EU megállapodás Kolumbiával, Perúval, illetve Közép-Amerikával, és ennek keretében a vámcsökkentések a 2009-es Genfi egyezménnyel összhangban állnak-e, ami azt jelenti, hogy a Dohai program keretében további csökkentés már nem várható, ahogyan hallhattuk, és ön arra számít, hogy új reklamációs kör indul majd ennek alapján, vagy pedig egy újabb körben bonyolódik a helyzet a jövőbeni banánkereskedelmi szabályozásban. Vagyis, hogy a termesztők és az EU közötti kapcsolatok mutatják majd ennek a hatását. Nemrég Ecuadorban jártam, és ott széles körű eszmecserét folytattam banántermesztőkkel és banánkereskedőkkel is. Azt mondták, hogy a megállapodásnak köszönhetően ez Európai Unió, tehát a perui, kolumbiai megállapodás, eh, plusz ezen túl a WTO megállapodás ismét csak nem kielégítő helyzetet hozott létre. És úgy érzik, hogy nincsen egyenlő esélyük. Lát esetleg más lehetőséget, illetve eh, arra, lehetőséget, hogy a WTO-nál panaszt emeljen eh, Ecuador például. És mit tudnak nyújtani Ecuadornak, hogyha megkezdődik az új tárgyalási kör, hogyha az Európai Unióval tárgyalni kezdenek. Ugyanezt a kérdést az Európai Bizottságtól is kérdezem. Hajlandóak-e ugyanazokat az előjogokat megadni Ecuadornak, mint Kolumbiának és a többi közép-amerikai országnak a WTO egyezmény keretében, amely megszületett, és az alkácsi országok esetében pedig a kompenzációt a fejlesztési keretből kellene biztosítani. Nem arról van szó, hogy a kereskedelmi megalapodásoknak a negatív hatásaira hiba igénybe venni a fejlesztési forrásokat, mert ez egy másik fejezet. Köszönöm. Elnök Helmut, köszönöm. Gabrielet kérem, hogy adjon választ utána pedig majd a bizottság. De, hogy lélegzethez jusson, én hadd tegyek fel előzetesen még egy kérdést. Bob Dole részt vett a jogalkotásban az Európai Unió ellenében. Igaz-e, hogy a nagy multinacionális cégek kérték őt erre fel, például a Csikita? Köszönöm szépen! Először egy kicsit részletesebben arról szeretnék szólni, hogy a megállapodás milyen előnyökkel jár. Úgy gondolom, hogy ezeket már elősoroltuk, de alapvetően azt gondolom, hogy a vita rendeződése az elsődleges előny, hogyha az európaiakat valóban foglalkoztatta a latin-amerikai országok által elindított vitának a rendezése, akkor nyilván az is aggasztotta őket normális módon, hogy szankciókra számíthattak az USA kilátásba helyezett a jogviták sora után ilyeneket 2001-ben a dohai tárgyalásokat követően ezeket a szankciókat megszüntették, feloldották, illetve szüneteltették, mert Európa azt ígérte, hogy végérvényesen rendezi ezt a problémát. És ha úgy tetszik, az egyik fontos előny az, hogy ezeknek a vitáknak a végére pontot tettünk. Hogyha a fizikai banánkereskedelem, ahogy említettem, jobban izgatta volna az, e, a latin-amerikai országokat, akkor azt mondhatjuk ebben az összefüggésben, hogy az usa nem annyira maga a banán ténye foglalkoztatta, hanem a szolgáltatási iparág, a banán forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatások foglalkoztatták. És a WTO bírósága, hadd nevezzem így, kimondta, hogy az európai közösség az AKC országokat előnyben részesíti és diszkriminálja a többieket. A szolgáltatásokban az amerikaiak rendelkeztek erősebb érdekeltséggel, és ezért helyeztek szankciókat, ellenlépéseket kilátásba az első vitakört, tehát rendezni sikerül ezzel a megállapodással. És a legvitatottabb kérdések között volt ez is a vto val Másodszorban a szankciók veszélyét is elhárítja. Nem bocsátkoznék részletekbe, de a Genfi banánegyezmény úgy fogalmaz, hogyha ratifikálta az összes érintett a megállapodást, akkor az európaiak jogosultá válnak egy új ütemterv előterjesztésére. És a vitában résztvevő összes ország, ideértve az usa is, vállalta a vitáknak a rendezését. Ez egy meglehetősen nagy horderejű eredmény. Akárki is kezdeményezte a vitát. Az első vitákat a GATT keretében indították. Az első nagy horderejű WTO viták öt nagy latinamerikai ország által indultak, amelyek nagy banán exportőrök voltak, vagy exportőrök most is, illetve az USA is részt vett, ez igaz. És a szankciók, amelyek felmerültek, és amelynek most a jogtechnikai részleteiben nem bocsátkoznék, 2001-ben felfüggesztésre kerültek, illetve potenciálisan ismét fenyegetővé váltak mert ahogyan említettem, a bővítési köröket követően a rendezési kötelezettségnek is meg kellett felelni. Mert hogyha Vámunióba léptek az újonnan belépő országok, akkor a piaci veszteségek fejében kompenzációt kellett nyújtaniuk. A, a banán területen egy absztrakt példát választanék ki, hogyha mondjuk Lengyelországban nulla a banán a banán vámtétele, és az EU-ba csatlakozva Lengyelország felemeli a vámtételt, ezt kompenzálni kell. És az EU-ba exportáló országok megelégedésére kell rendezni a helyzetet, addig, ameddig ők úgy nem nyilatkoznak, hogy áldásukat adják a kialakult rendszerre. A banán megállapodás, illetve Genfi megállapodás az a bővítések kérdéskörét a levegőben hagyja, a levegőben lóg. Tehát ugyanabban a helyzetben tárgyalja az EU-nak a kérdéseit, mint hogyha még a WTO megállapodás előző helyzetében lennénk-e. Vázáni asszony, egyetértek. A banán megállapodásokkal összefüggő puha megállapodás, amely minden érintett latin-amerikai országot és alkácsi országot nem csak a banán ügyében érinti, hanem minden trópusi gyümölcs kapcsán. Ez nem egyszerűen csak a banán kérdésének a rendezéséről szól, hanem a trópusi gyümölcsök, illetve a különböző előnyök, preferenciák kérdéséről a dohai forduló nyomán. És az Európai Bizottság munkáját követően a banán megállapodást úgy tekinthetjük, mint egy dohai fordulót önmagában. A banán vámoknak a csökkentése a Genfi megállapodás keretében a kívánt csökkentéseknek az egyetlen körét a, adják az Európai Unió számára, nem kell más területen vámot csökkenteni. Ez a három előny kategória, amelyet fölmerül. És az egyik alapvető ezek között természetesen, hogy a dohai fordulót tovább tudtuk vinni, hogy előrelépést értünk el, valamint, hogy az európaiak a WTO rendszer megbékélését is elősegítették ezzel a történelmi léptékű megállapodással. A negatív következmények, ahogyan említették, ennek az érmének a másik oldalán jelennek meg. A negatívum az, hogyha nem, raf- nem ratifikálják ezt a megállapodást, akkor az európaiak nem jogosultak új listát összeállítani a megállapodás értelmében, vagyis hogy a banán vámtételeket a VTO szabályai szerint határozzák meg. Hogyha nem történik meg a ratifikálás, akkor a latin-amerikai országok és az amerikaiak nem egyeznek bele, hogy hivatalosan is lezárják a vitákat hogyha nem történik meg a ratifikálás, akkor jogilag a bővítéseket nem fogják elismerni. Tehát egyszerűen fogalmazva a negatív következménye a ratifikáció hiányának az, hogy Európa és a WTO, valamint a többoldalú rendszer nem élvezheti a megállapodás pozitívumait. A pozitív komponensek nem realizálódnak. Az Európai Unió nem céltalanul köt ezeket a megállapodásokat. Hogyha a Boeing és az Airbus közötti megállapodásról van szó, akkor az Európai Unió még valószínűleg nem, nem nyilvánítaná történelmivé ezt a megállapodást, hanem az intézményi szintű és a multilaterális szintű vonatkozások teszik történelmivé. Nos, az európai banántermesztőkre gyakorolt hatások ügyében nem tartom magamat illetékesnek, és hogy a nem alkácsi országokra való hatás az esetleg a többiekre is tovább gyűrűzik. Nos, önmagában nem beszélhetünk nem alkácsi országokra vonatkozó hatásokról, mert az Európai Unió az egyenlő bánásmódi jegyében kötötte meg a megállapodást, és kinyilvánította, hogy igen, teljesítem a WTO vállalásaimat, és a banán behozattal szempontjából mindenkit egyenlő bánásmódban részesítek. A WTO és a GATT szabályok lehetővé teszik a kormányoknak, hogy különleges előnyöket biztosítsanak kétoldalú jelleggel, szabadkereskedelmi megállapodások keretében. Tehát ezzel a lépéssel Európa teljes mértékben megfelel a rögzített szabályoknak. Vagyis elvileg rögzítette, hogy a banánimport valamennyi érintettjét egyenlő bánásmódban részesíti, ugyanakkor letárgyalta az EPA megállapodásokat, és jogosultá vált kedvezmények nyújtására, akár az alkácsi országok felé. Tehát ezek is az előnyök részét alkotják. És röviden érintenék még néhány kérdéskört. Bár úgy gondolom, hogy a bizottság sokkal alkalmasabb és képesebb az emberi jogi és a szakszervezeti kérdések megválaszolására. A WTO-n belül a, el kell mondani, hogy az WTO-nak nincs jogköre arra, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások érdemi részeit vitassa. Az európaiak, ugye tudom, hogy nem csak az Ákácsi országokkal, hanem bizonyos latin-amerikai országokkal is már megkötöttek szabadkereskedelmi megállapodásokat. Nos, hm, ezek a szabadkereskedelmi megállapodások akár a latin országokkal, akár az AKC-vel, ugye hivatalosan még nem jutottak a WTO tudomására, tehát számunkra nem léteznek, persze tudjuk, olvasunk mi is újságot, a a VTO-nak jóváhagyási vagy elfogadási joga van. Hogyha például Ecuador el akar fogadtadni valamit, vagy valamelyik másik ország ilyen egy megállapodást akar, akkor ők egymás között dönthetnek erről, de a a, e, nem panaszkodhat, hogy mi szeretnénk Európával egy kereskedelmi egyezményt, és ők meg nem akarják. Ami pedig, hogy e, azt illeti, hogy e, ki kezdeményezte a dolgot, hogy Bob Dole volt-e a vita elindítója. Őszintén szóval számomra ez édes mindegy, de az biztos, hogy a vitában az amerikaiak benne voltak, ők inkább a szolgáltatásokra koncentráltak, az utolsó vita szakaszban az amerikaiak kevésbé voltak aktívak. Ecuador nagyon aktív volt. Ők megkapták a kereszt büntetési jogot, tehát, hogyha az egyik fél nem tartja tiszteletben a jogait, akkor a másik fél, mint például Ecuador, ugyancsak jogosult arra, hogy bizonyos rendelkezéseket ne tartson be hogyha Ecuador azt mondja, hogy én, mint szegény ország, azt tapasztalom, hogy Európa nem bán velem rendesen, akkor majd egy másik szektorban megtorlást alkalmazok, vagy büntető intézkedéseket alkalmazok. Ecuadornak például engedélyezték a, a a habzóbor gyártását, és azt engedélyezték, hogy pesgőnek nevezzék. Ez volt az ő visszavágásuk azért, mert Európa nem bánt velük rendesen. Nyilván E, kicsit e, elméleti a vita, mert hiszen Ecuadorban nem annyira fejlett a, a, a bortermesztés, borgyártás, de részemről itt befejezném, és átadnám a bizottságnak, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a szakbizottság nevében az, hogy megválaszolta a kérdéseket, és ezzel a kényes kérdéssel foglalkozott. Most pedig az Európai bizottságot kérem fel, a mezőgazdasági főigazgatóságot, úgy nyilatkozzon a témáról. Okay. Uh, thank you, Chairman, and uh, thank you, Madam. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Morszó asszonynak az igen érdekes előadást. Nagyon világos volt, nagyon jó, nagyon pontos, és nagy mértékben foglalkozott néhány olyan kérdéssel, amelyet a parlamenti képviselők felvetettek. Ami engem illet, szeretném áttekinteni azt, hogy mi volt a megállapodás tartalma, majd pedig néhány kommentárt kérnék a kollégáktól, hogyha a parlamenti képviselők specifikusabb kérdéseket tesznek föl esetleg. Ahogy Morszó asszony is elmondta, a banán megalapodás nem csak a banánról szólt, nem csak a banánra vonatkozott ez a megállapodás, hanem más termékekre is. Négy része van ennek a banán megállapodásnak. Először is maga a banán megállapodás, majd pedig az USA-val való megállapodás, arra vonatkozóan, hogy az ENSZ többet nem, vagyis a, az Egyesült Államok nem támadják többé a, az EU nak az ügyre vonatkozó hozzáállását vagy kezelését, majd pedig megállapodás volt az AKC országokkal. Itt az EU arra vállalt kötelezettséget, hogy kompenzálja, vagy nem is annyira kompenzálja, hanem inkább kiigazítja az intézkedéseket azért, hogy enyhítse a kereskedelem liberalizálásának hatását. Hallottunk a banán egyezmény tartalmáról, de néhány szó szólnék a preferenciarendszerről és a trópusi termékekről alapvetően abban állapodtak meg, hogy bizonyos termékeket hogyan fognak kezelni a duhai tárgyalásokon. Ez főként a különböző országok egymással ütköző érdekeivel foglalkozik, az exportáló országokról van szó, amelyek trópusi termékeket exportálnak, és egyes latin-amerikai országok kérték, hogy még liberálisabbá tegyék az ő exportjukat, másrészt pedig az AKC országok szerették volna azt elérni, hogy a kereskedelem liberalizálása kisebb mértékű legyen. Ezt láttuk az AKC javaslatban, ami a preferencia erózióra vonatkozott, és ennek az lett volna az eredménye, hogy kicsit lassabban csökkentették volna a vámtételeket, tehát a folyam, maga a folyamat hosszabb lett volna. A megállapodás keretében végül is az történt, hogy a csökkentés módja, maga a képlet a jövőbeli dohai mezőgazdasági fordulók keretében lett volna tárgyalva. A legtöbb Ákácsi ország támogatta ezt a módozatot, vagyis azt, hogy ez legyen része a dohai mezőgazdaságra vonatkozó módozatoknak. Majd pedig az országok megegyeztek a terméklistában, vagyis hogy ez a formula, ez a képlet, a vámtarifa liberalizáció milyen árukat tartalmazó, milyen termékeket. Ahogy Murszó asszony említette, ez hatalmas támogatást jelent a dohai fordulóhoz, hiszen a trópusi termékek és a preferencia erózió, ez eh, egyik buktatója a dohai fordulónak, és hogyha ezt a buktatót felszámoljuk, akkor a jövőbeli megállapodásokat sokkal könnyebbé tesszük. Néhány kérdés elhangzott arról, hogy a megállapodásnak mi volt a hatása az EU belé termelőkre. Itt a banán megállapodásra gondolok. Szeretném elmondani, hogy az EU-ban a banántermelés a peremrégiókban nem képezi részét e- ennek az egyezménynek, hanem itt a pozé rendszerről van szó, de talán inkább a kollégámat, kolléganőmet kérném meg arra, hogy ehhez fűzzön kommentárokat. Ami a potenciális hatást illeti, vagyis az, hogy ezek a megállapodások milyen hatása vannak az európai termelésre, belső termelésre. El kell mondani, hogy a bizottság hatás vizsgálatot végzett már 2006-ban, a banán reform idején, az előző megállapodásra vonatkozott el, vagyis a banán termelőknek nyújtott támogatás alapján a Genfi megállapodáshoz hasonló rendszerről van szó, és a konklúzió az volt, hogy figyelembe véve a pozé rendszeren belüli banán támogatási kifizetéseket, ennek a termelésre nem volt igazán hatása, hanem inkább a termelők jövedelmére. 2006-ban a banán költségvetést megemelték, és a perem régiók számára a banán támogatási rendszert a pozai rendszerbe vonták be. 279 millió eurós költségvetéssel rendelkezik ez a rendszer, ezt évente folyosítják a banántermelőknek. Ezek a termelők négy Végül vannak, Kanári-szigetek, Guadeloupe, Martinék és Madeira szigetén. A bizottság úgy gondolja, hogy a vámtarifa csökkentési megállapodás Sát a bizottság előbb említett 2006-os lépése figyelembe veszi, és azt is vallja, hogy a költségvetés elegendő arra, hogy védje a termelőket a megállapodás hatásaitól. A bizottság tüzetesen vizsgálja a piacok helyzetét folyamatosan, és lép, hogyha erre szükség van. Köszönöm a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Szkárdényi asszonynak. Szeretném elmondani, hogy először csak egyszerűen föltettem kérdéseimet Márszó asszonynak, de most jó lenne, hogyha a bizottság elmondaná nekem, hogy a Genfi tárgyalások előtti tárgyalásokban hogyan is volt a részvétel. Ott az AKC országok részt vettek voltak-e ott problémák? Hogyha voltak, akkor mit tettek azért, hogy odafigyeljenek arra, hogy az új kompenzációs rendszer, hiszen a pozai, ez meglehetősen régi eszköz, tehát a kompenzációs intézkedések meglehetősen újak, és szeretném tudni, hogy hogy sikerült odafigyelni arra, hogy ezek a kompenzációs intézkedések elérjenek egészen a termelőig az AKC termelők részt tudtak venni ezeken a tárgyalásokon, és biztosak-e abba, hogy a kompenzációs intézkedések eljutottak a termelőkhöz? Szironi úr, nem kaptam választ a kérdésemre. Elhangzott valami a megállapodás hatásáról, vagyis arról, hogy az európai termelőkre hogyan hatott ez az intézkedés. De én még azt is kérdeztem, hogy volt-e volt-e hatásvizsgálat a más gyümölcs termelő európai gazdákra tett hatás tárgyában. Elnök, köszönöm. Most visszadom a szót a bizottságnak, kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, amennyiben lehetséges. Köszönöm, elnök úr. Marszó asszonynak én is szeretnék gratulálni ehhez a világos és oktató jellegű előadáshoz. Én nem vagyok a kérdés szakértője, és számomra is ez sok újdonsággal szolgált. Ami az Ákácsi országok részételét illeti a Genfi megállapodásokban. Igen, szoros volt a részvétel, és meg is elégedtek a megállapodással, vagyis mindent megtettünk azért, hogy tájékoztassuk őket, és bevonjuk őket a tárgyalásba. Ami a kísérő intézkedéseket illeti, ezek kísérő jellegű és nem kompenzációs intézkedések, amelyekről szó van. A bizottság tett egy javaslatot, a cél az, hogy támogassák ezeket az országokat azért, hogy az új körülményekhez alkalmazkodjanak a banán termelés kérdésében, és tudjanak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, hiszen új világhelyzet jött étre, vagy pedig tudjanak váltani. A kísérő intézkedések, a beavatkozást minden egyes országban nemzeti cselekvési tervre építik, már a főtengelyekről szóltunk. Ezen az alapon támogató intézkedéseket fogunk kidolgozni az ő kéréseik alapján. Ez mindig az adott ország helyzetéhez fog illeszkedni. Következetesnek kell lenni, meg kell nézni, hogy milyen más támogatást kapnak más csatornákon, például a fejlesztési alapból, vagy a fejlesztési együttműködési alapból. Itt következtetesnek, koherensnek kell lenni. Figyelembe véve azt, hogy minden egyes országgal együttműködünk, és hogy ezekre hogyan hatnak a kísérő intézkedések. Arról is szó van, hogy ezt az eszközt a költségvetés egy másik fejezete alá vonjuk, de már elmondtam az indokokat. A bizottság meggyőződése, hogy ezek a kísérő intézkedések a fejlődés szolgáló együttműködési intézkedéseket kell, hogy kiegészítsék. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. A jelen, vagyis Speroni képviselő kérdésére szeretnék válaszolni. Ami a 2006-os vizsgálatot illeti, ez csak a banán piacra terjed ki, a többi gyümölcs piacára nem. Nem hiszük, hogy a banán kereskedelem és a többi gyümölcs kereskedelem egymást helyettesíthetné. Nem hiszük, hogy ennek lenne hatása, de ha igen, akkor vannak piaci szakértőink, akik felhívhatják erre a figyelmünket, és így akkor meghozhatjuk a szükséges intézkedéseket. Elnök Gabriel most mondta, hogy Pascal Lamy az AKC országokat folyamatosan tájékoztatta nem csak a tárgyalásokról, hanem a pénzügyi csomagtervekről is. Pascal Lámi itt kereskedelmi biztos volt, akkor én a kereskedelmi bizottság tagja voltam, amikor ő biztos volt, és el kell mondjam, hogy emlékszem azokra az időkre, és biztos vagyok benne, hogy ő kitűnően dolgozik most is, vagy dolgozott ezeken a tárgyalásokon. Szeretne még az előadó asszony visszatérni valamilyen kérdésre, hozzászólni még? Nem akkor rendben. Akkor viszont azt javaslom, hogy lépjünk át a következő napi rendi pontra, és itt van egy kis gondunk. Muscardini asszony jelentése a származási országokkal kapcsolatosan. Itt az a baj, hogy Olaszországban sztrájkok vannak, és Muscardini asszony nem tudott repülővel megérkezni. Ma kettőtől holnap kettőig a belga légteret lezárták, mert a légirányítók sztrájkolnak, úgyhogy ma este nem lehet elutazni sehova. Muszkárdini asszony, ha jól tudom, kocsival jön, és holnap reggelre ide kell, hogy érjen. Ha ez valóban így van, akkor holnapra áttesszük ezt a 15-ös napi rendi pontot. 16 has been postponed. A 16-os napi rendi pontot elhalasztottuk, 17-es pont következik. az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve a cikkének végrehajtásáról és a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemek és lőszerek kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról. Ez lesz a témánk. Most egy első eszmecserére kerül sor. Ez eh, az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyvének tízes cikkét akarja módosítani. Ez egy nagyon fontos jogi eszköz a lőfegyverek szabályozásával kapcsolatban. Amint említettem, kihat a lőfegyverek, fegyverdarabok, alkotóelemek és lőszerek kiviteli, kiviteli engedélyezéséről, behozataláról és tranzit szabályairól Ezt 2001 májusában fogadták el, <clears throat> hatályba pedig 2005 júniusába lépett a, a véleménytervezet nem automata fegyverekre vonatkozik. Ezt a módosítást egyébként a Lisszaboni szerződés 207-es cikkeje alapján normális jogalkotási eljárásban próbál, eh, szeretnénk végrehajtani. A téma előadója Salvatore Jaccolino eh, úr, aki körünkben van. Egy egyszerű kérdést eh, tennék fel. Sport célú lőfegyverekre is kiterjed ez? Mert ez számomra különlegesen érdekes kérdés. Elnök úr, köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy az ön kérdésére válaszolok elsőként. A válaszom igen, kiterjed. az egész témakör kiterjed a sportcélra, illetve versenycélra tartott lőfegyverekre is a rendek, eh, rendet tervezett eh, május 2001 májusában született. Egyébként pedig az ENSZ fegyverekről szóló jegyzőkönyve tízes cikkének végrehajtásáról rendelkezik. Eh, ezt a lőfegyver rendszabályt globálisan ki akarják terjeszteni ideértve az engedélyezést, az exportot, az importot és a tranzitot is. Ez nyilvánvalóan vonatkozni fog mind arra, mind azon felekre, akik aláírják a rendeletet. Ez nem automata lőfegyverek, polgári hasznosítású lőfegyverek, tehát nem katonai célú szabályozza viszont ezeknek a lőfegyvereknek a kereskedelmét és szállítását harmadik országok felé. A rendelet tervezés, rendelet hatája kiterjed puskákra, pisztolyokra, vadászfegyverekre, a szövegben azonban speciális rendelkezések vonatkoznak az exportra, importra és tranzitra. A, olyan esetben, amikor bizonyos fegyvereket vagy, vagy alkatrészeket harmadik országokon keresztül exportálnak vagy importálnak. Ez esetben az export-import engedélyeket csak különleges feltételek fennállása esetén lehet kiadni az a szándékunk, hogy az eljárást, az ügymenetet a lehető legáramvonalasabbá tehessük. E, ezt a protokollt e, az ENSZ tagállamai közül 75-en ratifikálták, 26 tagállam azt mondta, e, hogy még kivár, és 90 tagállam még nem írta. A parlament és a tanács együttes döntése, ahogy ön maga is mondta, lehetővé teszi az ENSZ jegyzőkönyv tízes cikkének a végrehajtását. Ez egy új, jelentős fejlemény lesz az egész területre vonatkozóan. Új homogén kezelési módszert tesz lehetővé a lőfegyverek, a lőszerek és fegyverdarabok szabályozása területén egyértelműen szükség van az eljárások harmonizációjára, és fontos, hogy a megfelelő biztonsági sztenderdeket is életbe léptessük. Az ágazat támogatása ugyancsak része a jogalkotásnak. A Stockholmi program ugyancsak szerepet kap ebben a folyamatban. 2009. decemberében hagyták ezt jóvá a tanácsban. Ennek alapján a fegyverkereskedelem az Európai Unió határain belül veszélyforrásként minősül. Ebben egyébként meghatároznak bizonyos vám, illetve kereskedelmi rendelkezéseket, szabályozást is. Ugyancsak beszélünk a, a társadalmi gazdasági aspektusokról is. Az Európai Unióban jelentős pénzek forognak a lőfegyverek exportja, importja kapcsán. mint egy 700 millió euróról van szó egyébként. Úgy gondolom, hogy ennek alapján igen fontos ez a kérdés az Európai Unió számára. Figyelembe kell vennünk a költségvonzatot a vállalatok, cégek számára, valamint az administratív eljárásokat az engedélyezés területén, tehát lőfegyverek engedélyezése területén. E tekintetben is körülbelül évi 400 millió euró összegről beszélünk, hogyha a rendelkezéseket elfogadják, alaposabban megértik és jobban kihasználják az engedélyezési eljárásokat, de ugyanez igaz a vám eljárásokra is. Ezek révén azt reméljük, hogy csökkenthetők a költségek. A rendelettervezet a hatékony eljárásokat helyezi előtérbe. Mindenképpen fontos, hogy meghatározzuk a tervezet hatáját, Fontos, hogy egyértelmű legyen a dokumentum. Szeptember 14-én én voltam az elnöke az első informális ülésnek, amely a bizottság és az Európa Tanács között valósult meg. Célunk az volt, hogy korai szakaszban megértést találjunk Egyébként úgy tűnik, hogy az érintett összes intézményi testület eh, érdeklődést mutatott eh, e, eme anyag iránt. Úgy gondolom tehát, hogy ez a bizonyos rendelkezés viszonylag gyorsan elfogadható lesz, legalábbis ez a benyomásom, és ez tükrözi az érintett felek óhaját is. Október 20, szeptember 25-én, 26-án ezt napirendre tűzi a bizottság, utána úgy gondolom, hogy szavazásra kerül sor, ez decemberre várható, En, ezek után 2010 februárjában, a 11 februárjában a plenáris ülés tárgyalhatja az anyagot. Amennyiben további kérdésük van, vagy kiegészítő információjuk vannak, érdeklődéssel állok rendelkezésükre. Elnök, köszönöm szépen. Az árnyék előadónak adom meg a szót. Köszönöm, nem kértem a szót, de ha már egyszer megkaptam, hadd köszönjem meg Jakolini úr munkáját. Ez nagyon e, érzékeny téma, és kapcsolódik e, az Európai Unión belüli helyzethez. Vessük mindezt össze az USA e, beli helyzettel a lőfegyverek vonatkozásában. beszéltünk arról, hogy kapcsolatban álltunk az Európai Bizottság dolgozóival, de azt nem tudom, hogy a, az ágazatnak a képviselőivel milyen kapcsolataink vannak, hogy a vadászfegyverek, illetve a sportcélú lőfegyverek területén mi a helyzet. Én személy szerint nagyon érdeklődöm a jelentés terület iránt, mert én egyrészt ugye volt sportlövő vagyok, de a versenyképesség az is fontos. Az Egyesült Királyságban valószínűleg az EU-n belül a legszigorúbb szabályozás van érvényben, versenyszerű lőfegyvert nem lehet otthon tárolni, sőt nem lehet birtokban sem. Ezeket valahol az Európai Unió más országában kell tartani, és csapatszinten lehet csak igénybe venni. Kérdés, arra számítunk, hogy majd Európa többi része is követi ezt a rendkívül szigorú Egyesült Királyság beli szabályozást vagy az Egyesült Királyság is átveszi az európai jogszabályokat, és például sportszerre tartott lőfegyverek tartását engedélyezi. Ezek a kérdései majd a bizottságnak lesznek adresszálva. Thanks, Chair. Köszönöm, elnök, elnök úr. Fábio Marini vagyok, és a rendőri együttműködés osztályának a helyettes vezetője vagyok. És én foglalkozom ezzel a rendelet tervezettel. Jakolino úr észrevételére reagálva szeretnék elmondani, hogy az Európai Bizottság miért terjesztette elő ezt a tervezetet. Az Európai Bizottság letárgyalt és aláírta az ENSZ lőfegyverekről szóló egyezményét az Európai Közösség nevében. Ez egy vegyes nemzetközi instrumentum az EU szemszögéből, ez pedig azt jelenti, hogy a tekintetben, hogy mi esik az EU hatáskörébe, az Európai Bizottság feladata a rendelkezéseket az EU joganyagába beemelni, ennek keretében bevezetni. Aztán a belső piacra vonatkozó szabályozási elemek, a jelölések, nyilvántartás, a 2008-as belső piaci irányelv égisze alatt kerülnek szabályozásra, tehát Ennyit dióhéjban a jogalkotási háttérről. És hogy az EU szemszögéből értelmezzem ezt a jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvnek a különböző cikkei a kereskedelmi politika területén a 207-es cikk és a 346-os cikk, továbbá a 10-es cikk, az ENSZ jegyzőkönyvében ennek a két cikknek kell, hogy megfeleljen. Tehát az EU-nak teljesítenie kell a nemzetközi kötelezettségét a jegyzőkönyv aláírását követően. És ahogyan említettem, a harmonizálást a közös kereskedelmi politika indokolja. Mielőtt rátérnék arra, hogy hogyan született ez a javaslat. Hosszas konzultáció előzte ezt meg az érintettekkel. Jakolino úr emlékeztetett arra, hogy a hágai program és a stokholmi program egyeztetései rögzítették, hogy ez a terület prioritást képez. Az Európai Bizottság hosszú felkészülés után állította össze ezt a javaslatot, és hatásvizsgálatot is végzett. 2006-ban és 2007-ben konzultációkat folytattunk minden érintettel, különböző érdekcsoportokkal is. Az Európai Gyártók Szövetsége, lőfegyvergyártók, illetve a muníció, a muníciógyártók és a, a polgári célú lőfegyverek, stb. gyártóinak a bevonásával két ezzel foglalkozó ülést tartottunk Brüsszelben, márciusban és júniusban 2007 során. És itt a civil szervezeteket és a gyártókat is meghallgattuk. Folyamatos konzultációval készültünk tehát elő. A tagállamok mindegyikét megkérdeztük. A 27-ekből 19 tagállamtól kaptunk választ a kérdéseinkre ami pedig a magán résztvevők, illetve civil szervezetek kérdését illeti, hasonló széleskörű konzultációt folytatott az Európai Bizottság. Az Inarmex kettes hatásvizsgálatot is figyelembe vettük ennek során, és emlékeztetnék arra, hogy ennek keretében az Európai Ipari és Kereskedelmi Kamarát is bevontuk valamint a Gyáriparosok Szövetségét, ami a Business Europe mostani nevén előd szervezetét. És a különböző szakpolitikai lehetőségeket is részletesen megvizsgáltuk az egyeztetésekben. Az Európai Bizottság az óvatosság elvét követte az eljárásban. Igyekeztünk nem beavatkozni az érintettek, a gyártók, illetve felhasználóknak a véleményalkotásába. És egy egyszerűsített eljárást képzeltünk el különböző tevékenységek esetében, a sport, illetve kiállítású, kiállítási célú lőfegyverekre. És például ezeken a területeken egy lőfegyver törzskönyvet javasoltunk, hogy ennek a birtokában lehessen szállítani a fegyvert. Konkrét intézkedésekkel is foglalkoztunk a kedvezőtlen hatásoknak a csökkentésére. Például a hallgatólagos elfogadást vezettük be fogalomként a tranzitországok esetében, mert egyes országoknál, ahol tranzitforgalomban szállítják át ezeket a lőfegyvereket, kevésbé érezték ők magukat késznek arra, hogy véleményezzék a konkrét távú megvalósítási kérdéseket. Ennyit szerettem volna elmondani, a kérdéseknek állok elébe. Uh, elnök Iacolino úr. per rispondere a quell'altra sua... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék reagálni arra a kérdésre, hogy a brit jogi szabályozás mennyiben tér el más országokétól. Gyakorlatilag az Egyesült Királyság éppen nemrég írta alá ezt a jegyzőkönyvet, de még a ratifikálásra nem került sor. Viszont a rendelkezés elfogadása már soron van. És a tagállamok alkalmazkodni kötelesek ehhez, mert ez egy egységes szabályozás lesz. A Rinád úr kérdésére kitérve, a fegyvergyártók természetesen erősen érdekeltek ebben az egész témában, és nyilván ők szeretnék az egyszerűsítést a, az eljárások lehető legkönnyebb megvalósítását biztosítani. Szeretnék biztosítani, hogy minél könnyebben szállíthatóak legyenek a termékeik. Természetesen az ágazat különböző szereplőinek, többek között a vadászoknak is megvan a maguk érdekeltsége, érintettsége általánosságban igyekeztünk minél gyorsabban előrelépni ebben a témában. Annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a szabályozás a jelenlegi rendelkezésekhez képest, amelyeknek a végrehajtása nem következetes, nem egységes. Természetesen nyomon követési megfigyelési rendszerre lesz szükség az Európai Bizottság észrevételeit meghallgatva. A többi elhangzott véleményt is figyelembe fogom venni. Annyit szeretnék még hozzátenni ehhez, hogy rendelkezésükre állok, sőt, mindenkinek rendelkezésére állok, hogy sikerüljön továbbfejleszteni ezt a szabályozást elnök Jakolino úr, önnek is mondom, illetve az Európai Bizottságnak is. Az Egyesült Királyságban van valószínűleg a legszigorúbb lőfegyverszabályozás az Európai Unió tagállamai közül, ugyanakkor drámai módon emelkedett a bűncselekmények elkövetése, bár amennyire tudom, nem szerepel az elkövetők által használt lőfegyverek sorában a sportlőfegyvereknek a köre. Tehát rendkívül szokatlan mind betiltott lőfegyver, a sportlőfegyver is, és attól óvnék, hogy az illegális lőfegyverek föld alá szorításával valójában ne sikerüljön megoldani a helyzetet. És szeretném, hogyha az Európai Unió a vadászait nem sújtaná ez a szabályozás. Ez csak egy személyes észrevétel. Köszönöm szépen valamennyiüknek. Jakolino úrnak köszönöm a jelentést, hölgyeim és uraim. Zárom az ülésünket. Ma este, holnap kilenckor szavazunk, emlékeztetnék erre. És hogyha én ülök az elnöki székben, akkor kilenckor pontosan kezdünk. Figyelmeztetem önöket mert mindig nagyon sok a dolgunk, és hogyha időben elkezdjük a munkát, az sokat segít. Tehát kérem, hogy a szavazókártyáikat is hozzák magukkal. Igen, tessék, Ranádó. Köszönöm, elnök úr. Kérem, tegye egyértelművé, hogy miről fogunk holnap szavazni kilenckor. A latin-amerikai jelentésről, illetve az energiastratégiáról, mert a Medin jelentésről nem úgy tudom, hogy a sztrájk ezt a kettőt is befolyásolja? Elnök. Én úgy tudom, hogy minden szavazásra sort kerítünk a Made in-nel eh, együtt. Köszönöm szépen, ezzel az ülésünket berekeztem.